Kedves kollégák, kezdjük meg az ülést, mert tízig van csak időnk, ez most 45 percet jelent. És ez egy nagyon fontos, önök is azt mondják, eszmecsere, amire számítunk. Ezért el kell kezdenünk a munkát, méghozzá a napi rend elfogadásával. Szeretnék tájékoztatni arról, hogy Rüle úr azt kért, aki a tervezetet készít, a koncesziós szerződésekkel kapcsolatban. 5.30-kor lett volna ez ma délután, nem tud eljönni, ezért aztán ezt a témát a szavazás után fogjuk megbeszélni, ha sikerül korábban befejeznünk a szavazást a napi rendőkhöz képest, hogyha nem, akkor délután eh, mindenképpen sort kerítünk az eszmecserére. Hát arról nem is beszélve, hogy a módosítóknak van egy határideje, amit be kell tartani. Amennyiben más módosítási indítvány nem érkezik, akkor el tudjuk fogadni a napirendet. Szeretnék tájékoztatni arról is, hogy az interneten közvetítik élőben <clears throat> ezt a vitát. Erről és természetesen vannak bizonyos szlotok az időben, ami módosítást jelenthet. Most pedig a második napi rendi pont következik. A jegyzőkönyv július 11-e 12-e ülés. Úgy gondolom, hogy amennyiben nincs vélemény kifogás az ülés végéig, akkor elfogadjuk a szeptember 17-i jegyzőkönyv még nem érhető el, a harmadik pont az elnök közleményei, pillanatnyilag nincsen közleményem, amit meg kellene osztanom önökkel, úgyhogy folytatjuk, és mindjárt a negyedik napi rendi ponttal, ez egy rendkívül fontos szakpolitikai ülés, hogy ezt meg tudjuk beszélni. A görög fejlesztési miniszter a vendégünk, de más pontokért is felel a jelenlegi görög kormányban. Meg is adnám neki a szót Kostis Hacidakis úrnak, hogy tartsa meg a bevezetőjét, amit fontosnak tart, mondja el nekünk, és utána remélem, hogy eszmecserére is sor kerül, lesz még időnk rá. Thank you, President. Köszönöm szépen, Köszönöm mindenkinek, Danuta Hübner elnökasszonynak, a kollégáknak. Biztos vagyok abban, hogy tudják, hogy ismerős vagyok ezen a helyen 1990-től 2007-ig voltam tagja, és előadó is voltam a kohéziós politika területén a strukturális alapok is foglalkoztattak. Mint már elmondtam, ismerek mindent, kivéve az épületet. Az épület most már új, ezt nem ismerem. Egy sor szakbizottsági tag, még ugyanaz viszont. Hát No, sajnos változások is vannak, és ez a gazdasági helyzetet illeti. 2007-ben, amikor elhagytam a parlamentet, még nem találkoztunk ezzel a válsággal. Mindenek előtt, ami a saját országomat illeti, egy nagyon súlyos válság közepébe kerültünk, és küzdenünk kell, hogy kikeveredjünk ebből a válságból a lehető leggyorsabban. A rövid beszédemet azzal is kezdeném, hogy milyen nehézségeink vannak Görögországban. Három különböző akadályt kell leküzdenünk. Az első a hitelesség és a bizalom helyreállítása az ország szempontjából, a második, hogy a megfelelő reformokat, a struktúrális reformokat megtegyük, a harmadik pedig az, hogy a likviditás témáját tudjuk kezelni, hiszen ez súlyosan nyomasztja a gazdaságunkat. Kezdjük is mindjárt az első ponttal, a bizalom kérdése. Ez egy fontos része, pillére a fáradozásainknak, és el kell, hogy mondjam, a görög kormány, a miniszterelnök, a három párt, amelyik támogatja a kormányt, és a görög nép is elkötelezett abban, hogy folytassuk ezt a harcot, hiszen ez egy generációs harc, a mi generációnk harca. Itt a hitelesség kérdése merül föl, és ö, ö, pozitív választ kell adnunk, meglepetést kell okoznunk. Az elkötelezettség itt a kulcs számunkra, és elkötelezett a kormány abban, hogy vállaljuk a költségeket, a politikai költségeket, annak érdekében, hogy meggyőzünk mindenkit, hogy nem vagyunk egy elveszett dolog, elveszett eset, folytatjuk a munkát, és Európa részei maradunk, mert európaiak vagyunk, és itt is maradunk, sőt, az eurózónában, az euróövezetben is maradunk, amennyiben elkötelezetten folytatjuk ezt, akkor ez 50%-át biztosítja a teljes sikernek. Úgy gondolom, hogy változott a hangulat is a változások után. Elkötelezettek vagyunk, hogy nap mint nap folytatjuk a harcot, hogy megváltoztassuk a hangulatot. Említem, az első pillér, vagy ahogy akarjuk, akkor az első akadály, az a bizalom visszaszerzése. Ezért harcolunk, és folytatjuk is ezt a harcot, hogy sikeresek legyünk, és pozitív meglepetést okozunk, mint mondtam, a piacok, a befektetők számára és európai partnereink számára. Aztán itt vannak a strukturális alapok, nem elnézést, a strukturális reformok. biztosít, javítanunk kell a versenyképességünket, erre feltétlenül szükség van. Ezért folytatnunk kell a strukturális reformokat, a fejlesztési és infrastruktúrális miniszter főfel, felfeladata, hogy a strukturális reformokat végrehajtsa. Tíz konkrét célt tűztünk ki, ide tartozik a privatizáció, de akár a közbeszerzés témája is. A liberalizáció, a piaci liberalizáció is része enne, de aztán a strukturális alapok kezelése is. Az összes célt az Európai Bizottság is elfogadta ugyanazon a napon, és projektmenedzsereket, koordinátorokat jelölünk ki minden egyes célhoz, és világos menetrendeket alkotunk annak érdekében, hogy teljesítsük a kötelezettségeinket, és elérjük a céljainkat, és jól haladunk. A trójka el is ismeri ezt. Elmondhatom önöknek, hogy vannak ez a példák is. Mindenek előtt egy új befektetési törvényt alkottunk, nyilvános konzultációkat bevonva, gyorsítjuk a folyamatokat, és a minisztériumot úgy szerveztük meg, hogy gyorsabban tudjon reagálni, és stratégiai befektetőket tudjon fogadni, vonzani a befektetőknek lehetőséget adunk arra, hogy egy önértékelést folytassanak, és leépítsük a bürokráciát, és szerződést kívánunk aláírni az OECD-vel annak érdekében, hogy a versenyképességi értékelés eszköztárát alkalmazzuk, és lehetővé tegyük az egy nemzetközi együttműködést ezen szervezettel. Mert tudjuk, hogy a gazdaságunk liberalizálása több, mint fontos. Fontos ez a versenyképesség szempontjából, de fontos a fogyasztók számára is. Ami pedig a közbeszerzést illeti, Szeretnénk elfogadni konkrét intézkedéseket az e-procurement, az e-közbeszerzés vonatkozásában. A privatizációt is folytatjuk. A minisztériumunkban foglalkozunk például a vasúttal, és az Európai Bizottsággal tárgyalunk arról, hogy megvizsgáljuk az állami támogatások témáját hogy utána tényleg megkezdhessük a privatizáció folyamatát. Nagyon sok példa van még természetesen, számos fronton harcolunk, el kell, hogy mondjam, de mint mondtam, nagyon elkötelezettek vagyunk abban, hogy folytassuk a strukturális reformokat, és ha helyreállítjuk, a, ha helyreállítottuk a bizalmat az ország iránt, akkor a strukturális reformok rendkívül fontosak lesznek, ennek érdekében, hiszen így tudunk segíteni az országnak, hogy kikeveredjen ebből a súlyos válságból, a problémák halmazából. Tehát a bizalom helyreállítása és a strukturális reformok folytatása két nagy feladat, és ez természetesen főleg a görögök dolga, hogy megoldja. Aztán van egy harmadik akadály is, amely nem tőlünk függ elsősorban. Mindenek előtt önöktől függ ez, Brüsszeltől függ. Miről is beszélek? Ez a likviditás témája. Talán ez a legsúlyosabb probléma, a legfontosabb probléma Görögországban, miután jelentős csökkentések voltak elmúlt tavasszal, és emiatt aztán nem megfelelően működik az ország. A trojkával meg kell állapodnunk, hogy meglegyen a bankrendszer kapitalizációja feltökésítése. Ez egy abszolút előfeltétel annak érdekében, hogy kezeljük a likviditás problémáját. De természetesen fizetni kell a, az állami oldalon a magán szektornak, és a trojka is támogatja ezt a célt. Találtunk, vagy illetőleg a céljainkat nem tudjuk megvalósítani likviditás nélkül, nem tudjuk megteremteni annak a feltételeit, hogy növekedés alakuljon ki a gazdaságban ne legyenek illúzióink. A megtakarítási, megszorítási intézkedéseket növekedési intézkedésekkel kell kombinálni. Ha csak megszorítások vannak, az nem működik önmagában. Mint már mondtam, készek vagyunk a megszorításokat végrehajtani. Másrészt viszont meg kell érteniük önöknek is, hogy egy tényleges növekedési csomag nélkül az országunk számára az intézkedések nem működés, működőképesek. Hogyha Görögország elbukik, az Európa bukását is jelenti, és ez nem lehet opció számunkra. Meg kell állapodni a trojkával annak érdekében, hogy a likviditás problémáját kezeljük, és a bankszektor számára lehetővé tegyük az újraindítást, ugyanakkor pedig Európának be kell tartania az ígéreteit az úgynevezett görög Marshall tervre vonatkozóan. Nem csak arról van szó, hogy más európai városokból érkezzenek a pénzek, az új pénzek, mert tudjuk, hogy nagyon nehéz a nemzeti parlamentekkel ezt megoldani. Nehéz egyszerűen pénzt adni Görögországnak emiatt. Másról beszélünk, egy tényleges európai megközelítés a célunk, ez egy brüsszeli megközelítés. A legjellemzőbb példa az új több éves pénzügyi keret. Természetesen tudom, vannak viták, tárgyalások, hogy, úgy, hogy udvariasan fejezem ki magam. A következő programozási szakaszra vonatkozóan jártam Pozsonyban elmúlt héten, hogy megvitassuk ezt a témát a kohézió barátaival. Így hívjuk őket. Kedves barátaim, mi történik a következő több éves pénzügyi kerettel? Görögországban ez egy fura dolog, hogy úgy fogalmazzak mi vagyunk az az ország, ahol a legjelentősebb csökkenés történik a bizottság elmúlt évi javaslata alapján. A csökkenés akár 40%-os is lehet összehasonlítva a jelen programozási időszakkal. Nyilván önök is megértik, erről meg vagyok győződve, hogy ezt nem tudjuk indokolni ezt a megközelítést, nem tudjuk igazolni. Persze értem, van ez a Berlin mód, berlini módszertan, amely 1999-re vezethető vissza, bizonyos statisztikákat vesznek igénybe 2007-2009 előtti időszakra vonatkozóan, de ez válság előtti időszak. Ezek a statisztikák számunkra nem bírnak jelentőséggel. Tudom, ez az ötödik év egymás után, amikor recesszió van, ami 25%-os időközben kumulatíve. És ezt nem veszik figyelembe a tervezésben. Egyáltalán nem. Vagyis jövő hónapban dönteni kell természetesen, és nem veszik figyelembe, pedig figyelembe kéne venni ezeket a tényezőket. Görögországban szeretnénk elmondani, hogy Európa szolidaritást mutat, de hát hogy mondhatjuk ezt, hogyha 40%-kal csökkentik ezt az eszközt számunkra? És összehasonlítva az összes európai országgal ez, egy, ez a legnagyobb csökkentés. Tehát, mint mondtam, harcolunk az országunkért, elkötelezettek vagyunk, hiszen ez a generációnk harca és el, azért jöttem ide, hogy elmondjam önöknek, hogy elkötelezettek vagyunk, a miniszterelnök is vállaljuk az összes fiskális intézkedést és a politikai kockázatot, hogy kezeljük ezt a válságot. Azért jöttem valóban, hogy elmondjam, meghoztuk a döntést, hogy folytatjuk a strukturális reformokat, hogy liberalizáljuk a gazdaságunkat és versenyképessé tesszük Görögországot valóban elkötelezettek vagyunk, vállaljuk a politikai költségeket, de ugyanakkor szolidaritásra, az önök szolidaritására szükség van. A megszorításokat kombinálni kell, össze kell kötni a növekedéssel egy csomaggal. És annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson, az első dolog, amit együtt meg kell tennünk, az az, hogy egy tényleges kohéziós csomagot készítsünk Görögország számára a következő programozási időszakra. Alapvetően ez az, amit szerettem volna elmondani önöknek. Nem akarom ezt most bővebben kifejteni. Görögországnak szüksége van Európa szolidaritására, nyilvánvaló, Biztos vagyok abban, hogy itt a parlamentben jól értik ezt az üzenetet, és szeretném világosan elmondani önöknek, hogy mi megtesszük, amit kell, elkötelezettek vagyunk ebben, látni fogják a következő hónapokban, hogy a görög kormány valóban elkötelezett. Megtanultuk az elmúlt időszak leckeit, úgy döntöttünk, hogy hogy tényleges európai ország leszünk, méghozzá versenyképes gazdasággal. Úgy döntöttünk, hogy vállaljuk a politikai költségeket, de ennek ellenére egyedül ezt nem fogjuk tudni megcsinálni. Görögországnak Európa szolidaritására van szüksége, és biztos vagyok, hogy meg is kapjuk ezt. Köszönöm. No. Thank you, Minister Köszönöm szépen, miniszter úr. I would like to say that we have half an hour now for... Egy fél óránk áll rendelkezésre a vitára. Kérem, hogy mindenki jelezze, hogyha fel akar szólalni. A koordinátorok, Kraca képviselőasszony. Sok görög kollega jeleztem. Kérem a kollégákat, hogy két percnél többet ne beszéljenek, ne kérdezzenek, hiszen a miniszter akkor nem tud válaszolni. Tényleg csak egy fél óránk van, hiszen utána szavazunk. Ne tartsanak kollégák nagy beszédeket. Lambert képviselő öné a szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Ugye Kostas arra tanított bennünket, hogy hatékonyak legyünk az üzenetünkben, és rövidre fogjuk magunkat. Köszönöm, hogy itt van, miniszter úr. Most az együtt döntési eljárásban vagyunk. <clears throat> Ez azért megvál, megváltozott a, azóta, hogy itt hagyta a parlamentet. De most ugye a tanács nevében ezért mégiscsak részt vesz ebben, de mondom, az ez szabályozó rendelet megváltozott. Tehát nekünk is gyűlik a tapasztalatunk, hogy lehet a tanácssal helyesebben jobban tárgyalni. Nagyon jó, hogy itt vagy, és minden információt megadtál nekünk, és azt szeretném kérdezni, hogy hogy érzed, hogy az ebben az időszakban végrehozott változások, a rendeletekben történt változások több lehetőséget adnak-e Görögország számára, hogy a meglévő pénzeket abszorbálja, lehívja és felhasználja. A Task Force-al tanácskoztunk, másfél évvel ezelőtt Görögországban jártunk, hogy lássuk, hogy történnek ott a dolgok. Kérlek, Kostas, adj betekintést nekünk ebbe a helyzetbe. Másodszorban pedig a szolidaritásról elhangzottak, ha csak támogatni tudom. Valóban a közös kohézis politika céljait nem szabad feladnunk. De hát mit hallunk ma, kérdem én? Azt, hogy az eurozónán belül vannak olyanok, akik a pénzügyi problémákat úgy vélik megoldhatni, hogy azt mondják, hogy az eurozónán belül több információt szeretnénk eh, a költségvetésekről szerezni. Hát ez pedig a kohéziós politika vége volna. A közös megközelítés és a közös szellem érvényes most is, ezt látszik eltűnni. Köszönöm szépen, Konstance. Köszönöm szépen, állok asszony. Örülök, hogy itt látlak, Kostasz, és minden sikert kívánok neked, sok sikert kívánok neked a, a munkádhoz, az országodnak és légy biztos benne, hogy Görögországot a reggi Szakbizottság támogatni fogja a jövőben. És ahogy Lambert mondtam, szorosan nyomos, nyomon követjük az általános eh, rendelet kapcsán végzett munkát. Ugye most együtt döntési eljárásban vagyunk, ez nem könnyíti meg mindig az életet, de hát igyekszünk jól dolgozni, és persze pénzügyi keretért magunk is harcolunk, ez nem mindig könnyű. Azt hiszem, hogy több pénzre van szükségünk, de a tanács és a jobb kiadások barátai, hogy így mondjam, valóban nagyon figyelnek a kiadásokra, de igyekszünk azért sikeresek lenni, még Angela Merkel is tudja, hogy nem csak a takarékosságra, hanem a növekedésre is szükség van, és ezt pedig a kohéziós politikával lehet elérni európai szinten. Van egy kérdésem. Hasz Reichenbachal találkoztunk nem olyan régen, ő ugye a Task Force vezetője Görögországban. El tudnád mondani, hogy hogyan zajlik a munka? A Task Force tényleg esélyt kínál a görög gazdaságnak abban, hogy a munkanélküliség ellen felvegyék a harcot, illetve hogy mit tegyünk még, hogy a krízis elleni harcban jobban támogassunk. Köszönöm szépen, Vlaszak képviselőm Én is először is Kostas üdvözölni szeretnélek itt a körünkben, az Európai Parlamentben. Kérdésem pedig nagyon rövid. Tudom, hogy szoros kapcsolatokat ápoltok Ciprushoz. Van-e valamilyen speciális kapcsolatotok, vagy tárgyalásban vagytok-e, amelynek segítségével a helyzetet igyekeztek megoldani? Hiszen ugye Ciprus a soros elnök. Elosznikos képviselő, a zöldek nevében. Köszönöm szépen. Üdvözlöm, miniszter úr. Az Európai Parlamentbe jött el. Nagyon nehéz a helyzet Görögországban. De egyébként egész Európában is a pénzpiacok számára. Mindig azt mondtuk, hogy a takarékossági intézkedések a problémák megoldását kell, hogy szolgálják, de ugyanakkor nemzetgazdasági döntéseket is kell hozni annak érdekében, hogy elérjük a növekedést. A foglalkoztatást négy témáról szeretnék beszélni. Gyakran elmondtuk, hogy a memorandumban szereplő feltételeket be kell tartani, és sok ilyen kérdést ugyanakkor európai szintéren kell megoldani. Például a munkáltatók és a munkavállalók közötti kollektív megállapodások kérdését is szabályozni kell, de ezek nem függenek össze a kohézióval, de mégiscsak a görög kormánynak ezeket meg kell oldani. Másodszorban mi is attól tartunk, hogy a krízis meghaladását az úgynevezett fast track vagy gyorsítósáv eljárásban próbálják segíteni, ami azt jelenti, hogy sok törvény gyorsított eljárásban vernek kvázi át a parlamenten. Nem hiszük, hogy ez helyes út volna, sokkal inkább úgy gondoljuk, hogy a szociális kohézióra kellene koncentrálni. Azután a privatizációról például a vízgazdálkodási cégek privatizációjáról. Annyit mondhatok, hogy a 158-as cikk a szellemében járnak itt el, és a bizottság azt kérte, hogy semleges eljárásra van szükség mind a magán, mind az ág- állami ágazat tekintetében. Nos, a parlament, a görög parlament nemrégiben egy jelentést fogadott el, és egy sor kérdést megfogalmazott ebben. Végezetül pedig a kis és középvállalatok kérdését is felvetném. A korábbi tervezési időszakról beszélt, de az ESPA pénzeszközei nem érkeznek meg a kis és középvállalatoknál, és ez bizony nagy probléma. Azok pedig, akik hiteleket akarnak felvenni a bankoknál, nem jutnak a pénzhez hozzá, legalábbis gyakran így van ez, és éppen ezért a bizottsággal való tárgyalás során erre a kérdésre is figyelni kell, hiszen a kis és középvállalatok adják a, a gazdaság és a társadalom a szociális közegét. Végezetül pedig nagyon fontos, hogy a közpénzeket ne csak olyan célokra használják, amelyek nem közvetlenül csökkentik a munkanélküliséget. Kérem, hogy mindenki lehetőség szerint rövidre fogja magát, utána Kraca asszony kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter úr, nagyon örülök, hogy itt van a mi regi szakbizottságunk ülésén. Valóban ö, olyan, mintha hazatért volna az Európai Parlament kohéziós politikáját jelentősen befolyásolta még, amikor maga is képviselő volt. Azt mondta, hogy a hazánk számára egy növekedési csomagot kell megnyitni, miközben pedig a gazdasági növekedést a strukturális reformokkal kell támogatni, elősegíteni. amelyekre nagyon nagy, mondhatni, égető szükség van Görögországban. Kérem azonban, hogy ennek a szintjéről mondjon konkrétumok, konkrét számokat, és hol, arról is beszéljen, hogy hogyan lehet a pénzeszközök elosztásának mechanizmusát tökéletesíteni Görögországban, milyen lépéseket terveznek itt. Ugyanakkor az európai beruházási bankkal való együttműködést is tökéletesíteni kell, de mindig újra arról hallunk, hogy késlekedik az együttműködés, késlekedik a munka. Itt a regiben hallottunk erről sokat, a Task Force képviselő is itt jártak, tehát kérdezem, hogy e tekintetben hogyan javítottak a munkán, illetve hogyan járulhatunk mi is ahhoz hozzá, hogy az EIB pénzeit könnyenben le lehessen hívni, és valóban a helyi szintek is részesüljenek ezen támogatásokból. Köszönöm szépen, miniszter úr, most önnek adom meg a szót. Understand. Um, the questions regarding uh, NSRF management. The start... Kezdem tehát az alapkezeléssel. Kratza asszony és Van Nisteroy uh, kollégák kérdésével. Először is az egyszerűsítés a fő feladat, az eljárásokat egyszerűsíteni kell. Teljesen véletlenül, de holnap egy sajtótájékoztatót tartok, ahol az egyszerűsítés első lépéseit jelentem be, annak érdekében, hogy felgyorsítsuk az abszorpciót, a strukturális alapok pénzeszközeinek felhasználásának mechanizmusát felgyorsítsuk. Ezen felül pedig egy megállapodás jött létre arról, hogy teljes egészében egyszerűsítjük év végéig az eljárásokat. Másodszorban. A prioritási projektekből projektekben létezik egy projektmenedzser, aki a problematikusabb projektekkel foglalkozik. Sikert könyvelhettünk el már a múltban is, és remélem, hogy a jövőben még nagyobb sikert érünk el. Harmadsorban, ami az abszorpciós rátát illeti, azt a arányt, amennyiben a rendelkezésre álló pénzeket fel is tudjuk használni nagy erőfeszítéseket teszünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy az országnak meglehetősen negatív imidzse van, de ennek ellenére az abszorpciós ráta tekintetében az európai átlag fölött vagyunk. Megismétlem ezt még egyszer, az európai átlag fölött teljesítünk az abszorpciós ráta tekintetében. 45%-ot érünk el, miközben az európai átlag 41%, tehát megismétlem 4-1-41%. Az RDF abszorpciós rátája 49 százalék. 48 százalék Németországban, és 41 százalék az átlagban. Hát mit mondhatnék? A számok magukért beszélnek az abszorpció tekintetében. Amit pedig Kirill asszony mondott a jobb költekezés, a better spendingről, igen, Egyetértek ezzel, de ez nem azt kell, hogy jelents, hogy kevesebbet költünk. És ahogyan Picsik úrral is ezt meg, megbeszéltük, figyelembe kell venni, hogy csökken a GDP. A közösségi GDP-je csökken. És azáltal, hogy a kohéziós csomagot csökkentjük, kettős lesz a csökkenés. És ezt a jelenséget jól és a megfelelő mélységében kell értenünk. Persze, együttműködünk a Task Force-al, és a Task Force nem minden területre beszól bele, hanem olyan területekbe, amelyeknek hozzáadott értéke van, például a, a exportok támogatásában, vagy a technikai segítség nyújtásában, vagy pedig annak érdekében, hogy a közösségi támogatási keret jobban működjön, vagy akár a föld nyilvántartás területén. Így dolgozunk tehát. Reichenbach úr részben egyébként erre ösztönzött bennünket. Amit pedig Vlaszak kollega mondott Ciprusról, hát Ciprus persze a soros elnök, de hát nem tudja a maradék 26 tagállamra rákényszeríteni a saját véleményét, hanem egy európai megoldásra, egy európai kompromisszumra van szükség. De hangsúlyozom, ennek a kompromisszumnak európainak kell lennie. Nem egy olyan kompromisszum ne egy olyan kompromisszum legyen ez, amely nacionalista nézeteket ér, juttat helyzetben, amely az összeurópai jövőkép ellen működne. Ami pedig Hithajalos képviselő kérdését illeti, biztosíthatom, hogy a környezeti dimenziót figyelembe vesszük. Én azt gondolom, hogy egyformán érzékenyek vagyunk ezekre a kérdésekre. Persze, a befektetéseket, beruházásokat az országunkba kell vonni, ehhez beruházókra van szükség, és nem lehet munkáltató, munka, munkavállaló nélkül is nem lehet növekedés a megfelelő előfeltételek teljesülte nélkül, például a versenyképesség teljesülte nélkül. Másrészt védenünk kell a környezetet is a görög alkotmány minden előírását szigorúan figyelembe vesszük, ezen felül pedig a mm, legfelsőbb bíróság idevágó ítéleteit is a legmegszebb menő mértékben figyelembe veszük. Ami a KKV-kat, a kis és középvállalatokat illeti, és ezzel Kraca asszonynak is válaszolok, nem csak hiszen képviselőnek, Létezik egy program a KKV-k támogatására. Nem is egy program, egy sor program, de sajnos persze likviditási probléma ellehetetlenítette ezt a problémát, hiszen eh, egész egyszerűen nem áll rendelkezésünkre a pénz, amelyet a KKV-k támogatására támogathatnánk. Az NFRS projekt a KKV-k támogatására feltételezni, hogy a KKV-k befizetik a járulékokat, de hát a likviditási probléma nélkül a KKV-k gyakran nem rendelkeznek azzal a pénzzel, amelyet be kellene, hogy fizessenek. Nos, mindettől eltekintve igyekszünk az Európai Parlament által elfogadott öm, szabályokat felhasználni, és az Európai Beruházási Bankkal tárgyal, tárgyalunk arról, hogy egy egy milliárdos projektet eh, indítsanak a számunkra, ahol az NSRF, NSRF alapokat eh, kiegészítő biztosítéként használnánk, és azt reméljük, hogy eh, sikerül majd konkrét eredményeket biztosítania a KKV-k számára november hónapban. Erőfeszítéseinket folytatjuk, de nem könnyű ez, hiszen nagyon nehéz pénzügyi, gazdasági környezetben kell dolgoznunk. De hát nincsen más alternatíva előttünk, folytatnunk kell ezt a harcot, mert ahogy mondtam, az országunkért harcolunk. Köszönöm szépen, miniszter úr! Angorakis képviselő kap szót. Egy percben kérem Angorakis képviselő. Köszönöm szépen. Ez egy görög perc lesz. Miniszter úr, a következő kérdést szeretném feltenni. Beszélt a kormány politikájáról. Nos, mi itt az Európai Parlamentben Úgy gondoljuk, hogy súlyos intézkedéseket eh, kell hozni, Merkel asszony Aténban járt, eh, sorolhatnám még az eseményeket, de ahogyan ön is mondta, a politikai költségeket igenis el kell fogadni. Reichenbach két nappal ezelőtt Brüsszelben járt, és azt mondtam, egy, egy elfogadhatatlan um, kijelentést tett, uh, holott ő Task Force vezetője, uh, és neki segítenie kellene a görög uh, munkát, uh, és ilyen módon elfogadhatatlan volt, amit mondott. Ami pedig a kohéziót illeti. A probléma a finanszírozásban rejlik, uh, hiszen a görög kormány elfogadta, hogy 6-ról 10%-ra emeli a multinacionalis cégek hozzájárulását, és ez persze megint megnehezítette a helyzetet. Nagyon nehéz így egy kohéziót megteremteni, hiszen ezek az intézkedések, melyeket megteremtenek, a kohéziós politika területén, ezekről azt kell mondani, hogy így nem megvalósíthatóak. Nagy problémákkal állunk szemben. Évek óta a konvergenciát próbáljuk megerősíteni, de úgy gondolom, hogy épp a konvergencia területén többet kellene tenni. Végezetül, azt szeretném kérni, hogy tisztázza számunkra, hogy a 40%-os csökkentés a kohéziós eszközök területén mire vezethetőek vissza. Köszönöm szépen. Majca Kleva. Köszönöm szépen. Csak röviden. Az Európai Parlamentben mindig szigorításokról beszélünk, és amikor ilyen költségvetési fegyelemről beszélünk, akkor közben a szociális paktumról is a szociálisok, a szocialisták beszélnek erről, hogy a növekedést és a kohéziót össze kell kötni, de idén most először beszélünk egy adhok anyagban az innovatív pénzügyi eszközökről Görögországgal kapcsolatban, és Danuta Hübner volt az előadója, én pedig Sedő voltam, és azt gondolom, hogy ez volt a leg, lehető leggyorsabb megoldás Görögország számára egy pár hónapon belül. De a kérdésem ugyanebb az irányba mutat. Ami a 40%-ot illeti amit a kohéziós alapból szeretnének használni, vagy felhasználni. Tudom, hogy mire utal, mert Szlovéniában hasonló az arány jelenleg, tehát valóban a kohéziós politika 40%-át elveszítjük, de szeretném ellenőrizni, hogy ugyanerre utalt-e. Köszönjük. Jan Albrecht. Sorry, this is just debate about this. A strukturális alapokról szóló vita megy itt. Köszönjük, hogy eljött miniszter úr. Először is egyetértek önnel. Azt gondolom, hogy a hitelesség visszaállítása rendkívül fontos, és ez a hitelképességre is kihat. Ez rendkívül fontos. Éppen ezért nem lett meg különösebben az, hogy most itt öt perccel ezelőtt, és már sokszor elhangzott az az üzenet, miszerint a strukturális alapok legnagyobb haszonélvezői ma a legnagyobb vesztesek. A politikai kérdés az, hogy mi történt, és ez azt gondolom, hogy nagyon fontos önök számára és nekünk is, hogy bizonyíthassuk azt, hogy a problémák nem a kohéziós alapból adódnak, hiszen ez nagyon jó érv a politikusok számára, hogy a kohéziós alap miatt vannak problémák, azt jobban kellene költeni, elkölteni, és ezért csökkenteni kell rajta. Tehát mindenképpen ezen ellen fel kell lépnünk, és be kell bizonyítanunk azt, hogy nincsen kapcsolat a válság és a kohéziós alap között. A kérdésem a következő. Ön nem csak azért jött el hozzánk, hogy elmagyarázza nekünk a görög helyzetet, hanem a tanács tagja is egyben. A kérdésem az, hogy készen áll-e arra, hogy minket támogasson a tanácsnál? Készen áll-e arra, hogy ne vegyék be ezt a tárgyalási csomagba, ahol egymás ellen versenyeznek az elemek. Készen áll-e arra, hogy a kohéziós alap számára fontos megoldásért küzdjön, hiszen ez a kölcsönös érdekünk. Ez a két elem, amit nem lehet összekeverni, az egyik az, hogy mindenképpen szükség van arra, hogy támogassuk Görögországot jelenleg, és a hosszú távú politika pedig az, hogy Görögország az EU tagja, tehát a jövőben a kohéziós alapból részesülhet. Tehát itt ennek két része van, és ezért úgy gondolom, hogy ez az én üzenetem ön felé, számítok önre a tanácsban, amikor a kohéziós alapért küzdünk, mert ön tudja, hogy ez mennyire fontos. Vannak olyan miniszterek, akik nem értenek a kohéziós politikához, de tudjuk, hogy ön ért hozzá, úgyhogy számítunk önre. George Stavrakakis. Στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή που για τόσα χρόνια υπήρξατε igen, tisztelt miniszter úr, üdvözlöm itt a szakbizottságunkban. Rendkívül aktív tag volt ön korábban itt. Most szeretnék szeretném megköszönni a választ, amit kaptam a korábbi kérdésemre. First, as regards the uh, question of Mr. Agurakis. Először is Agurakis úr kérdésére válaszolnék. Természetesen Görögországban az építkezési vállalatok kifizetését 10%-ra növeltük, korábban 6% volt. Ezt mi 10%-ra növeltük azért, hogy támogassuk őket, hiszen igen komoly likviditási problémáik vannak amikor vállalatokról beszélünk, akkor ugyanakkor munkavállalókról is beszélünk. És mint már mondtam, munkavállalók munkaadók nélkül nincsenek. És ezt figyelembe kell vennünk ahhoz, hogy megoldhassuk a likviditási problémákat hogyha dogmatikusan közelítünk a kérdéshez, akkor aláássuk azon erőfeszítéseinket, amelyeket a foglalkoztatás területén hoztunk az országunkban. Értem, hogy egészen más a véleménye, de ez nem azt jelenti, hogy én attól ne hangsúlyozhatnám az én saját véleményemet. Ezen kívül szeretném még elmondani, hogy a kormányunk, a kormányunkat három hónappal ezelőtt szavazták meg, és a lakosság majdnem 50%-a szavazott ránk, úgyhogy ez egy elég erős, igencsak erős kormány, és egy szándéka, hogy minden szükséges intézkedést meghozzon, azért, hogy támogassa az országunk érdekeit és a görög polgárok érdekeit, ahogy azt mi értelmezzük. Ami pedig asszony kérdését illeti. Először is nagyra értékeljük az Európai Parlament és az Önök szakbizottságának az álláspontját, ami a strukturális alapokra vonatkozó rendeletet illeti, az RSI és egyéb rendelkezések intézkedéseit illeti, hogy fel kell gyorsítani az abszorpciót most a válság idején. Hasonló problémáink vannak nekünk is, mint az önországában, de én azért beszéltem a saját problémáinkról, mert most itt Görögországot képviselem, de nem feledkezek meg arról, amit a beszédemben már elmondtam, hogy ahhoz, hogy erős Európát építhessünk, ahhoz erős kohéziós politikára van szükség. Máskülönben az egységes piac nem működőképes. Tehát ellensúlyozni kell az egységes piacot a kohéziós politikával, ez volt Jacques Delors álma, ez volt az Európai Unió alapító atyáinak az álma. És én ebben hiszek. Albrecht úr részint már válaszoltam a kérdésére. Azt mondta, hogy én a tanács tagjaként, hogy én a tanács tagja vagyok. Hát el kell, hogy mondjam, én ezt eddig nem igazán vettem észre. Én inkább európai parlamenti képviselőnek érzem magam, de valóban a tanács tagja is vagyok, és higgyel nekem, hogy nem feledkeztem meg arról, hogy mi az, amiben korábban hittem, és én ezt támogatni fogom. November 6-án lesz Nikoziában, Cipruson tanácsülés, és természetesen ezen elképzeléseket fogom támogatni, és nem csak Görögország érdekeiért fogom küzdeni, hanem a kohézióért is hiszen ez az előfeltétele Európában annak, hogy tovább léphessünk és megerősödhessünk, különösen a válság idején. Azt hiszem, hogy a szavazás következik, és ezért jöttek az emberek. Úgyhogy azt hiszem, hogy le is zárom a mondani valómat. Köszönöm szépen a figyelmüket, még egyszer köszönöm az elnökasszonynak, hogy meghívott, és amikor az Európai Néppárt koordinátora voltam, akkor Hübner asszony a strukturális alapokért volt felelős, és nagyon gyümölcsöző volt az együttműködés akkor is, és mi ezt továbbra is folytatjuk. Remélem, hogy a végeredmény pozitív lesz minden európai ország és Európa szempontjából, hiszen ez a mi közös házunk. Elnök, köszönjük szépen, miniszter úr! I would also like to inform... Szeretném tájékoztatni a kollégákat, hogy Prado úr a bizottságnál a Görögországért felelős igazgató, lehet, hogy egy percben még megadjuk neki a szót, de csak egy percben kérem. Köszönöm, elnök asszony. Valóban látom, hogy sürget az idő, úgyhogy gyorsan fogok hozzászólni. Szeretném megköszönni a görög fejlesztési miniszternek az előadását, és hogy ennyire egyértelműen és őszintén fogalmazott. Én csak meg tudom erősíteni mindazt, ami a kohéziós politikát illeti, hogy teljesen egyetértünk azzal, amit a miniszter úr elmondott. És a mi saját prioritásaink ugyanazok, mint az övé. Tehát mi szeretnénk javítani a végrehajtást olyan intézkedésekkel, amelyeket már elindítottunk, és amelyeket a görög kormányjal és a Task Force-szal közösen hoztunk. Második prioritásunk megint csak az, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy a likviditás áramlása javuljon, az Európai Beruházási Bankkal közösen próbálunk egy sokkal hatékonyabb rendszert kialakítani. Végül pedig harmadik prioritásunk, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy leegyszerűsítsük az eljárásokat. Nem lehet mindig sürgősségi alapon eljárni, és vannak nehézségek, mint például a delegációk száma, amelyre megoldást kell találnunk. Ezen kívül megerősítem, hogy szorosan együttműködünk a görög hatóságokkal azért, hogy a következő programozási időszakot előkészítsük, és attól függetlenül, hogy milyen összegben fognak megegyezni, amely a mi felelősségi körünkön túlmutat természetesen, mi odafigyelünk arra, hogy a az intézkedések és a finanszírozás és a támogatások lehetővé tegyék, hogy valóban Görögország ismét egyensúlyba kerüljön. Köszönöm elnök asszony. Köszönjük, miniszter úr! Nem csak az Európai Parlament, hanem az Európai Bizottság és annál a Görögországért illetékes felelős is megerősített ebben az eljárásunkban. Köszönjük! Moi, would just... Uh, dear colleagues, before we, we start the vote, I would like to tell you that we have a little... Még mielőtt elkezdenénk szavazni, szeretném elmondani, hogy van egy kis problémánk, ami abból adódik, hogy az ülés tervet a regivel közös ülésre tervezték, ami a délutáni ülésünk lesz, úgyhogy ezért nehéz lesz szavazni. A koordinátorokat kérném, Lambert már ezt megtette, hogy ha kicsit láthatóbb helyre szeretnének ülni, valahol a terem közepe felé, vagy ahova szeretnének, akkor az valószínű, hogy igen, hasznos lenne. Úgyhogy kérem, hogy mindenki a névtábláját, csak a koordinátorok a névtábláját valami láthatóbb helyre vigye el, és költözön át oda. Mert a lehető leggyorsabban szeretnénk szavazni, hiszen nagyon sok mindenről kell ma szavaznunk. Well, some coordinators don't react, which means that you don't want to move, I understand. Látom, hogy nem minden koordinátor szeretne helyet változtatni, én ezt értem, de azért reméljük, hogy sikerül megoldani a helyzetet. Constanze would like to say something. Ja. Nyugodtan felállhat. Uh, Köszönöm, Danuta. A szavazás előkészítése ma nagyon nehéz volt. Három dologról szeretnék beszélni. Egyrészt voltak éppen öt perccel ezelőttig még szavazólista változásokat kaptunk. Hát így nem lehet dolgozni, akkor, amikor ilyen sok jelentésről kell szavazni. Hát ezzel kezdeném másodsorban. Örömmel bízom a jelentéstevő és árnyék jelentéstevő kollégákban, de nagyon nehéz ez, amikor a kompromisszumos módosítókat csak francia nyelven kapjuk meg. Tehát kérem, hogy a jövőben azért legalább angolul is kapjuk meg ezeket, hiszen nagyon nehéz így dolgoznunk. Harmadsorban, és ez a legnehezebb probléma, hogy három-négy jelentés van előttünk, amelyhez nagyon sok módosítót nyújtottak be a kollégák, amelyet a titkárság, mint a regi területén túlmutatónak tekintett. Tegnap a frakció munkacsoportjában erről eszmét cseréltünk, és nem osztjuk mindig a titkárság véleményét, de ugyanakkor látjuk, hogy ezt ma nagyon nehéz lenne megvitatni ezt a kérdést. Azt szeretnénk tehát tudni, hogy mely szabályok alapján hozatnak meg, hogy így mondjam, hozatnak tehát meg ezek a döntések. El tudom képzelni például, hogyha vidékfejlesztés területén pénzeszközöket akarunk módosítani, akkor olyan kérdéseket kiveszünk a jelentéstervezetből, amelyek nem tartoznak a vidékfejlesztéshez például, hogy a titkárság maga, amikor úgy ítéli meg, hogy ezek a kérdések a regi hatáskörén túlmutatnak, kiveszik ezeket a javaslatokat, elképzelhető ez, de mégiscsak problematikus eljárás. De belátom, most a szavazás során módosításokat nem tudunk eszközölni, de nagyon hálás volnék azért, hogy a titkárság az általa hozott döntések rendszerét megmutatná nekünk, hogy ez átláthatóbb legyen. Thank you. Uh, thank you, Constance. Köszönöm, Konstance. A legutolsó felvetésre reagálnék, mi szerint nem tudunk elfogadni bizonyos módosítókat. Én ezt magamra veszem, hiszen nekem kell döntenem a titkársággal erről. Ezért tájékoztatnám önöket arról, hogy már beszéltünk erről a kérdésről többször az elmúlt három évben. Most először ö, jelenik meg ez ennyire koncentráltan, de már korábban is voltak olyan helyzetek, amikor más szakbizottság szavazott olyan kérdésekről, amely a regi hatáskörébe tartozott. A CCC-vel, tehát a szakbizottsági elnökök értekezletén már többször beszéltünk erről, hiszen sok panasz érkezett erre a fórumra a szakbizottságokból. Tehát van a 48 per 2-es, amivel ami egy, egyértelműen rendelkezik arról, hogy ezt a szabályt be kell tartanunk, mi szerint csak azon aspektusokkal foglalkozhatunk egy véleménnyel kapcsolatban, amelyek közvetlenül a mi hatásköreinkbe tartoznak. És ezért kell a módosítókat ebből a szempontból is megvizsgálni úgy döntöttem, és szeretném, hogyha támogatnának ebben, hogy mi vállaljuk azt, hogy ezt a szabályt tiszteletben tartjuk a jövőben is. A mai helyzet eléggé kivételes. Végül tehát úgy döntöttem, hogy valóban elég későn, és, és látom, hogy milyen sok munkáról van itt szó, hogy eléggé rugalmasak leszünk, és fokozatosan fogunk egyre merevebb megközelítést alkalmazni ebben a tévában. Van egy helyzet a módosítókkal kapcsolatban, ahol tényleg egyértelműen elfogadhatatlan, hogy egy másik szakbizottság hatáskörébe a beavatkozás olyan szintű, amit nem tudunk elfogadni, ez rendkívül messzire megy, és vannak olyan esetek, ahol ez nem ennyire egyértelmű. És az ilyen nem egyértelmű esetekben, hiába gondolom én azt, hogy ez egyértelmű, mégiscsak lehetséges, hogy vannak közvetett kapcsolódások ezzel kapcsolatban, tehát nem annyira egyértelmű a helyzet, vannak határesetek is, hogy elfogadható, befogadható vagy sem egy adott módosító, úgyhogy azt hiszem, hogy a a frakcióknak és a koordinátoroknak kell politikai döntést hozni ezekről, hiszen ezen esetekben jogilag ugyan egyértelmű lehet a helyzet, de politikailag nem annyira. Tehát ezért kell a koordinátoroknak dönteni arról, hogy ezt elfogadhatónak tartják-e, avagy sem, és elmondják így a véleményüket. Ezért alakult ki ez a mai helyzet. De a jövőben, mint már mondtam, remélem, hogy Számíthatok az önök támogatására, és megpróbáljuk minden tőlünk telhetőt megtenni, azért, hogy a regi véleményét célzottabban, véleményeit célzottabban lehessen meghozni. Lambert van Nistelrooy. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljesen igaza van időben meg kell kapni az információkat, amikor előkészítjük a szavazási listát, és természetesen vonatkozik ez az összes koordinátorra is. A legkésőbbi időpontban kapjuk meg az információkat, sajnos, és bizonyos esetekben van egy előkészített szavazólistánk, és a részleteket változtatni kell, és néppárti koordinátorként emlékszem a vitára, és a tegnapi vitát is fel tudom idézni a mezőgazdasági alapról. Négy módosításra került sor, de ami a határeseteket illeti, van ez a borderline ez egy, vannak emberek a borderline tünetben szenvedők, betegségben szenvedők, azok vagy ilyen irányba, vagy olyan irányba indul el. Tehát ezért kérem, hogy korábban mondják el legközelebb, mert nagyon nehéz így dolgozni, hogy mi az, amit nem tudnak elfogadni. Jó, próbáljuk meg, hogy működik a szavazás egy teszt keretében. Megnyitom a szavazást. Számos kolléga van még, aki nem vett részt ebben. Lezárjuk a szavazást akkor, jó? valami nehézség van? Csak azt akartam mondani, hogy útközben van még a kártyám, és bent hagytam a gépben tegnap, de már úton van. Jó, akkor kérem jelezze minden esetben, hogy hogyan szavaz. Tehát egy szocialistával több. Igen. Most már rendben van, igen. Akkor akkor kezdjük a leghosszabb listával. A halászati alapról van szó, tengeri és halászati amiről beszél. 142-es módosító kitámogatja, elfogadtuk, 14-es következik, támogatja ellene, tartózkodás elfogadva 143, támogatja, ellene elfogadtuk, 144 támogatja ellene elfogadtuk. Jó, ennek vannak kételjei, jó, akkor ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, igen. Akkor folytatjuk. A 15-ös támogatja ellenszavazott. Akkor ellenőrizzük a 15-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadt 145-ös támogatja ellene elfogadtuk. 146-os támogatja ellen tartózkodás elfogadó 147-es támogatja ellenszavazat elutasítva. 16 as támogatja ellene tartózkodás elutasítva. 17-es támogatja ellene tartózkodás elfogadva. 149-es támogatja ellene tartózkodás elutasítva. 100, 150 mellette ellene Ellenőrizzük a 150-est. 150-es ellenőrzése tehát. Megnyitom a szavazást, most lezárom a szavazást, elutasítottuk. 18-as támogatja, ellene tartózkodás elfogadva. 19-es ellene tartózkodás elfogadva. 20-as támogatja, ellene elfogadtuk 151-es mellette ellene tartózkodás elfogadta 152-es támogatja ellene elfogadtuk 154 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 155-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 156-os mellette ellene tartózkodás elfogad 157-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 158-as, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 159 mellette ellene tartózkodás elutasítva 160-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 3-as támogatja ellenem tartózkodik, elutasítottuk, hogy ellenőrizzük talán. Jó, ellenőrizzük. A hármas gyorsan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 92, nem. 162-es. Elutasítva. 22-es, mellette ellene tartózkodás. Elő. 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24-es ellene elfogadtuk. 162-163-as támogatja ellene tartózkodás elfogadva. 166-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 168-as támogatja ellene 168-as támogatja, ellene tartózkodás elutasítva. 169 támogatja ellene tartózkodás elutasítva. 170-es mellette ellene tartózkodás. Nem tudom, tudom, még ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 26-os támogatja, ellene elfogadva 27-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva 171-es ellene tartózkodás elutasítva 28-as támogatja ellene ellenőrizzük a 28-ast megnyitom a szavazást lezárom a szavazást elutasítva 177-es mellette ellene. 177-est ellenőrizzük, támogatja. Na, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Egyes kompromisszumos támogatja, ki támogatja, elfogadtuk. 260-as részben szavazunk. Az első részről szavazunk csak. Ki támogatja? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 182-es. Parancsoljon. 178-as hiányzik nekem, itt egy kompromisszumos. 178-asról van szó. Elfelejtettem. Lehet, hogy elfelejtettem. Tehát 178-as, akkor térjük vissza 178-asra. Ez a kompromisszumra vonatkozik. Ki támogatja ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 182-es támogatja, ellene tartózkodás elutasítva. 183-as támogatja, ellene tartózkodás elutasítva. 184-es részben, két részben szavazunk. Első rész. Támogatja. Ellen szavazat. Tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk. Második, ellenőrizzük. Az első részt ellenőrizzük. 184 első rész. Támogatja. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23-20. Tehát elfogadtuk. A hölgy szavazott? Jó, már, meg, már megvan a kártya, igen. Jó, elfogadtuk mindenképpen. A második rész kitámogatja? szavazott. Tartózkodás elfogadva. 194-es támogatja, ellene tartózkodás elfogadva 195-ös támogatja, ellene tartózkodik elutasítva 196, támogatja, ellene tartózkodás elfogadva 197-es, támogatja, ellene elfogadtuk, 29-es támogatja, ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszumos, ki támogatja, ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as támogatja, ellene elfogadtuk, 200-as ti támogatja, elfogadtuk, 31 támogatja, ellene tartózkodás elutasítva, 4-es támogatja, ellene tartózkodás elfogadtuk. Elnézést, a négyes az felesleges volt, az oka fogyottá vált, igen, ez az én hibám volt, tehát a négyes nem érdekel. 201-es, We vote. So we vote. Szavazunk a 201-esről. Ki támogatja a 201-est? Hiszen a 25-öst elfogadtuk, ugye? Hogyha nem fogadtuk el, akkor fogyott a 25-ös, de elfogadtuk. Tehát ellenőrizni kell egy pillanat. We have to wait. We have to wait. So we, we will vote later. We will, yeah, we will vote later. Később szavazunk majd erről, hogy a kolléga megnézte. A 34-esre megyünk. 34-est kitámogatja. Ellenszavazat tartózkodás elfogad. 203-as támogatja. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös támogatja. Ellene tartózkodás elfogadva. 36-os, mellette ellene tartózkodás elfogadó 37-es, mellette ellene tartózkodás elfogadó 38-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 39-es támogatja ellene elfogadva, 40-es ellene elfogadva, 204-es kitámogatja, ellenem tartózkodás elutasítva, 205-ös támogatja, ellene tartózkodás elutasítva. 206-os támogatja, ellene tartózkodás elutasítva. es mellette, 207-es tehát, mm, tartózkodás elutasítva, 208-as támogatja, ellene elutasítva. 209 támogatja, ellene tartózkodás elutasítva. 210-es támogatja, ellene tartózkodás elutasítva. 211-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 212-es ellene tartózkodás elutasítva. 213 támogatja, ellene tartózkodás elutasítva. 41-es támogatja, ellene tartózkodás elfogadó. Hármas kompromisszumos támogatja. Ezzel részenként szavazunk, elnézést. Az első részről szavazunk a hármas kompromisszumosnak. Ki támogatja? Ellene tartózkodás elfogadtuk. A második rész támogatja? Nem. Tartózkodás elfogadva. Akkor pedig, kedves kollégák, a 201-es és a 32-es következik, tehát visszatérünk a 32-eshez. A negyedik oldalon szerepel ez a szavazólistán. 201-es. Ki támogatja a 201-est? Várunk akkor, jó? A negyedik oldalon van ez, az oldal közepén. Ellenszavazat tartozkodás, elutasítva. 32-es támogatja. Ellene tartózkodás elutasítva. Akkor pedig a 214-es következik a hatodik oldalon, támogatja el, elfogadt 46-os, támogatja ellen tartózkodás, elfogadva 47-es, támogatja. 47-es. Hatodik oldalon, Ez egy hiba nyilvánvalóan. Itt hiba történt, jól látom. 49-es támogatja. Ellenszavazat tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Akkor ellenőrizzük az 50-est. Megnyitom a szavazást. Valamelyikből túl sok van. Elutasítva. Ha jól értem, Frank azt mondja, egy másik hiba is történt. A 48-asról még szavaznunk kell. Mert nem szavaztunk. But it was an error. He said... Ez egy hiba volt, tehát belátja, hogy ez egy hiba volt a szavazó listán. Ugye felcserélte a 47-es és a 48-as, nem szavazta. Tehát a 48-asról szavazunk. Tehát jobb, ha szavazunk, lehet. Ki támogatja? Ellen szavazott tartózkodás. Elfogadva. 50-es. Okay, so Frank... Jó, Frank egyetért. Az 51-es következik, támogatja, ellene tartózkodás. Elutasítva. 52-es támogatja, ellene tartózkodás elfogadva. 53-as támogatja, elfogadva. 54-es támogatja, ellenem tartózkodás elfogadva, úgy látom. 7-es támogatja, ellene tartózkodás elfogadó. 167-es egy szóbeli módosítóval a szerző. Valaki nem támogatja ezt, akkor a módosított formában szavazunk róla mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 217-es támogatja, ellene tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk. Szeretnék ellenőrizni? Nem, jó. De ha szeretnék, akkor kiabáljanak, jó? Akkor. Tehát szeretne ellenőrzést. Most már késő. 217-est. Jó, ellenőrizzük a 217-est. A francia közbeszólás miatt. A szavazást lezárom. Elfogadtuk szűken, de elfogadtuk. 218 es kedves kollégák, tájékoztatni szeretnék arról, hogy minden szavazáson több kártya van, mint amit kellene. Tehát valaki nem szavaz, vagy valakinek a gépe nem működik, nem stimmelnek a számok ugyanígy. 218-as kitámogatja, ellenszavazott, ugyanaz, mint előbb, ugye? Elfogadtuk, igen. 219-es támogatja, ellene tartózkodás elfogadva, 220-as támogatja, ellene tartózkodás elfogadva, 55-ös következik, támogatja, ellene tartózkodás elfogadva. 221-es, 222, okafogyottá vált? 221-es, okafogyottá vált, nem? 223-as következik ezek után, támogatja, ellene tartózkodás elfogadtuk. 224-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 225-ös támogatja, ellene tartózkodás elfogadva 229, mellette ellene tartózkodás elfogadva 226-os támogatja, ellene tartózkodás elutasítva 56 és 227-es kitámogatja, elfogadtuk. 228-as, támogatja ellene tartózkodás, elfogadtuk 230, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 57-es, kitámogatja, ellene elfogadtuk. 231 mellette ellen a tartózkodás elfogadva. 58-as, 59-es, bocsánat, elfogadtuk. 233-as mellette ellen a tartózkodás elfogadva. 60-as mellette ellen a tartózkodás elfogadva. 61-es ellen a tartózkodás elfogadva. 62-es elfogadva 63-as mellette ellene tartózkodás, elfogadva 64-es mellette ellene tartózkodás, elfogadva 65-ös mellette ellene, ellenőrizzük a 65-öst, megnyitom a szavazást, ...48 és 45-en szavaznak. 48-an vagyunk. Jó, hát döntenek. Jó, csak mondom, hogy ez a helyzet. Ellenőrizik a gépeket, elfogadtuk. 234-es mellette. Mellette, 234-es esetében ellene tartózkodás elutasítva. A 235-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 236-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 72-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, akkor ez mind okafogyottá válik a 73-as és 242-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 74-es támogatja ellene tartózkodás elfogadva 2 243-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 244-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 245-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva 246 mellette ellene tartózkodás elutasítva 75-ös, mellette ellene tartózkodás elfogadva 76-os, mellette ellene tartózkodás elfogadva 77-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva 78-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva 79, mellette ellene tartózkodás elfogadva 80-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva 81-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva 82-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva elfogadva, 83-as mellette tart, elfogadva, 84-es mellett ellen elfogadva, 85-ös elfogadva, 86-os mellette ellen tartózkodás elfogadva, 87-es ki támogatja ellen tartózkodás elfogadva, 88-as támogatja ellen tartózkodás elfogadva, 247-es támogatja, ellenőr tartózkodás elfogadva, 248-as támogatja, ellenőr tartózkodás elfogadva, 249 támogatja, elfogadva. 251-es támogatja. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 252 mellette. Ellene elfogadtuk 253 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk 254 mellette, ellenem, elfogadtuk 255 mellette, ellene, elfogadtuk 256 ellene elutasítottuk 257-es kitámogatja. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 258 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 89 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 90-es mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 91. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. Most aztán a 260-asról részenként szavazunk, úgyhogy kérdezem a titkárságot, miről is szavazunk. Az első részről szavazunk hogyan? Hát ezért kérdeztem, hogy miről, de azt hallom, hogy az első részről szavazunk. Két támogatja az első részt? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 261 mellette. Nem, nem jól mondom. Senki nem mondta, hogy nem szavazunk. De hát csak egyszer szavazunk, akkor hogy lehet két részről szavazni, mondja persze az elnök. A második részről is szavazunk, elnézésüket kérem, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Azt gondolom, hogy akkor külön szavazásra lenne szükség, 261 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Preambulum bekezdés 93-94 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 96-os módosító indítvány, bocsánat, a 95-ösről szavazunk először. Igen, a 95-ösről mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Na most jön a részenkénti szavazás a 96-osról, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 97, ki támogatja? ki ellenzi tartózkodás elfogadtuk, 98 és 99 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Százas kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 101-es és 102-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 103-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 107-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 109-es mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 110. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Elutasítottuk. 111 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 112-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 113-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 114 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 115 mellette ellene elutasítva. 116-os mellette ellene elutasítva. Hát ellenőrizzük ezt le, elnézésüket kérem. Nem tudtam értelmezni a magasba lendülő kezek erdejét, tehát szavazzunk erről a módosítóról géppel. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, mégpedig jelentős többséggel. Hát ha csak úgy kicsit emelgetik a kezéket, amikor azt mondom, hogy against ellene, akkor nem tudom, hogy most for vagy against, mellette ellene, de már megyünk is tovább, a nyolcasról szavazunk, ki támogatja kiellenzi, tartózkodás elfogadtuk 117-es mellette, ellenem elutasítva 118 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva 119 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk 120 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 121-es kitámogatja. Ellene van-e valaki? tartózkodott-e valaki, elutasítottuk. 9-es mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 122-es mellettem, ellene, elfogadtuk. 123 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 124-es mellette, ellene, elfogadtuk. Preambulum bekezdés 10-es, mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva. 125-ös, mellette, 126-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 127 mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk, 128-as mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk, 129 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk, 130 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk, 131-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 132-es mellettem ellenem Hát ezt nem láttam, a 132-esről géppel fogunk szavazni, hogy ellenőrizzem, hogy pontosan kiszavazott mire. Egy szocialistával túl sokan szavaztak, most már rendben van, elutasítva. 26-21, 133-as mellette, ellenem, 133-asról géppel szavazunk, hogy lássuk az eredményt. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 11-es, két részben első rész kitámogatja, kiellenzi tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 134 mellette, ellenem elfogadtuk. 135 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 136 mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 12-es kitámogatja. Kiszavaz ellene tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 13-as és a 137-es mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk, végszavazás. Megnyitom a szavazást elektronikus módon. The vote is closed and it's... Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 42 egy hat ellenében egy tartózkodással. Következő szavazásra térünk rá. Transzeurópai távközlési hálózatok határon kívül helyezésem. 26-os 26-os módosító kitámogatja. Ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk, 27-es mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 29, ki támogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. 13-as, 30-as mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Mondanám, hát nem ellenőrizzük le, tehát a 30-asról megnyitom a szavazást. The vote is closed uh, and it is adopted. Lezárom, és elfogadtuk. 31. Mellette ellene elfogadtuk. 6-os mellette ellenem elfogadtuk. 7-es mellettem ellene elfogadtuk. 8-as mellette ellene elfogadtuk. 32-es mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellette ellene elfogadtuk. Bocsánat, mondja az elnök. And we don't vote at all. No, it's identical. Yeah. Okay, so we, we, we vote 34 in favor. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es és 35-ös együtt. Ki támogatja 10-est és a 35 ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene elfogadtuk. 13-as mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk 14-es mellette, ellene elfogadtuk 36 mellette, 16-os a következő mellette, ellene elfogadtuk, 17-es mellette ellen elfogadtuk, 18-as mellette ellenem elfogadtuk, 37 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 39-es, ki támogatja, ki ellenzi, elutasítottuk. Preambulum bekezdések. 19-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 21 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 1-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 2-es kitámogatja, ki ellenzi, elfogadtuk 3 os mellette, ellene elfogadtuk. Négyes mellettem, ellene, elfogadtuk. 22-es, kitámogatja, kiszavazott nemmel tartózkodott, -e valaki elfogadta 23-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 25-ös, mellette, ellene, elfogadtuk. Végszavazás, megnyitom a szavazást. The vote is closed. And for... Lezárom a szavazást. 44-2 ellenében gratulálunk a jelentéstevőnek is. Meg sem állunk, már is tovább lépünk, egy következő nagyon hosszú szavazásra térünk rá. Felkészült mindenki? Utánam olvasó, utánam szavazó. Elizabeth Schröter jelentéséről szavazunk, melynek címe. The mic, the mic. This is the one on the borderline. So I have 21, 7... 22, 17, 58, 83. Itt a néppárti szavazólistáni mínusz van, de plusznak kell lennie, már megint a borderline szindrómával állunk szemben. Tehát a néppárt azt kéri, a néppárt vipje azt kéri, hogy kövessék őt, de hát elnök kérdése, a VIP-et a néppárt amúgy is követi, nem igaz? Rendben van, tehát kövessék a néppárti vipet. Kezdjük 16-os mellette. Ellene tartózkodás elfogadva 17-es mellette. ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk 18-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 19 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 20-as mellette. Ellene elfogadtuk. 21-es szóbeli módosító, ellenzi valaki a szóbeli módosítót. Csikeszki úr ellenzi, tehát erről nem szavazhatunk. Akkor, akkor a szóbeli módosító nélkül szavazunk. 21-es szóbeli módosító nélkül ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás elfogadtuk. 22-es részenként Első rész kitámogatja, kiellenzi, ellenzi, tartózkodás elutasítva, a második rész mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as <clears throat> mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 100-as kettes, es befogadhatatlan, 24 részenként első rész kitámogatja ezt. kiellenzi. Elfogadtuk. Második rész, ki támogatja a második részt, ki ellenzi tartózkodás, elfogadtuk. 103-as. Ismét részenként szavazunk. Első rész, ki támogatja, ki ellenzi tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Jól van, a 103-as második részéről ellenőrző elektronikus szavazást nyitunk, melyet megnyitok most. The vote is closed. And it is 26 for 20 again. 26-20 ellenében tehát elfogadtuk. 163-as kitámogatja ezt. Ki ellenzi tartózkodás elfogadtuk 25-ös mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os. Hát, nem lehet hőzöngeni, hogyha nem mutatják Megnyitom az ellenőrző szavazást. The vote is closed and it's rejected. 29 to 18. Elutasítva 29-18 ellenében. Ezért mindenki legyen valóban figyelmes, mi több éber. 26 mellett ellene tartózkodás, 27-es mellette ellene tartózkodás fogadva. 28. Szóbeli módosító. Ellenzi valaki a szóbeli módosítót? Nem. Tehát a módosítottról szavazunk 28-as mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 29 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 30-as mellettem, ellenem, elfogadva, 31-es mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. A kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 32-es mellette, ellene, elfogadva. 164. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítva. 33-as mellette, ellenem elfog, elutasítva. 165 mellette. Ellenem. Azt hiszem, hogy ezt érdemes leellenőrizni. Úgy tűnik, hogy elutasítva, de nem vagyok benne biztos. Megnyitom tehát a szavazást. The vote is closed. Proof, and it is largely rejected, so I'm just... Nagy többséggel került elutasításra. 34 az első részről szavazunk csak, a másodikat visszavonták, kitámogatja, kiellenzi, ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, Hát ellenőrizzük ezt le a 35-öst. God bless you. 35. The vote is closed and it is adopted. 20... Lezártuk a szavazást, és 27 igen, 20 nem ellenében elfogadtuk, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 37 mellette ellene elfogadtuk, B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 167 mellette ellene tartózkodás. Én úgy látom, hogy elutasítva. Elutasítva, igen. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadók. 39 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 40 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 41 mellettem, ellene, azt hiszem, hogy el, elutasítottuk. 43-as mellettem. Jó, a 41-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Megnyitom a szavazást. lezárom a szavazást, 25-19 ellenében elutasítva, 43-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 44 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 45-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 46-os mellette, ellene elutasítva. Most nagyon komplexé vált a helyzet, kérem a titkárság segítségét, 47 mellette ellene elfogadva, 108 mellette ellene elfogadva, 48 mellette ellene elutasítottuk. A 48-ast úgy láttam, hogy elutasítottuk, senki nem kéri az ellenőrzést, én viszont kérem, szavazzunk a 48-asról elektronikus formában lezárom és le, kinyi, megnyitom és lezárom a szavazást, elutasítva 26-19 ellenében. 109-est nem lehet befogadni, tehát 50-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 110 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 51 részenként első rész ki támogatja, ki ellenzi tartózkodás elutasítva, a második rész mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le. Nem, ez is megvolt. 52-es mellette ellenem, elutasítva 53-as mellette ellenem, elfogadtuk 54-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 55-ös mellette, ellenem tartózkodás elutasítva. 56 Bocsánat, a 111 előbb, 111 mellette. Ellenem. Ellenőrizzük le a 111-est. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 56-osról részenként szavazunk. Első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 57-es mellette ellene Ellenőrik. Megnyitom a szavazást, lezárom. 22-21 ellenében elfogadtuk. 58 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 112 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nem, ezt ellenőrizzük, a 112-est ellenőrizzük. Lambert, nem tehetek semmit, én a gépek utasításait követem. Elutasítottuk. 113-as mellette ellene tartózkodás azt hiszem, hogy ezt is elutasítottuk. 59 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 60-as mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ezért ellenőrizzük a 60-ast. The vote is open, the vote... Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 19-24. 114-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 61 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 115-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 63-as mellette ellene nem tudom, elnézést, 63-as szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük a 63-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 25-19. 116-os mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 117-es részenként szavazunk első részről mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. Második rész mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. 64 mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. 65 mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. 169-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 118 mellette ellene tartózkodás, azt hiszem, hogy elfogadtuk. 119 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 120 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 170-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 121-es mellett, ez nincsen, 171-es mellette 171 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jön a részenkénti szavazás a 67-esben, első részről mellette, ellene tartózkodás elutasítva, a második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 68 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 69 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 172 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 122 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 123 123 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 120, 126-os, 126 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 127, mellette ellene tartózkodás elutasítva 128, mellette ellene tartózkodás elutasítva 129, mellette ellene tartózkodás elutasítva 131-es, 131 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 132 mellette, 132 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 133 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 134 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 135 mellette, 135 mellette, ellene elutasítva, ellenőrizzük, ellenőrizzük, 135-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárjuk. Elfogadtuk 25-22 ellenében. 136 mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, hogy ugyanaz a helyzet, de ellenőrizzük. 136-osról szavazunk. Lezárom a szavazást. Istenem, elutasítottuk egy szavazattal. 137 mellette ellene tartózkodás. Ugyanez a helyzet, nem tudom. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Elutasítottuk nagy többséggel. 138 mellette, ellene. Azt hiszem, de így nem látjuk. Rendben, akkor ellenőrizzük. 138-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 23-23, tehát elutasítottuk. 70-es módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 139 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 71 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 140 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 174 mellette ellene tartózkodás, azt hiszem, hogy elutasítottuk, ellenőrizzük, 174-est ellenőrizzük, lezárom, elutasítottuk. 175, mert azt hiszem, hogy ugyanez a koalíció fog kialakulni, de ellenőrizzük. 175 mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk. 141, nem. 176-os mellette, ellene tartózkodás F, elutasítottuk. Javítja magát az elnök. Nem, ellenőrizzük, akkor nem biztos ez. 176-ost ellenőrizzük. Szerintem ugyanez lesz a helyzet. Ez csak a második jelentés, és már mindenki elfáradt. Elutasítottuk. 177-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt is elutasítottuk. 178 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 142 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 143 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 144 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 145 mellette, 145 mellette ellene tartózkodás, azt hiszem, hogy elutasítottuk. Ha valaki kéri, akkor ellenőrizhetjük, de egyértelműen elutasítottuk. 146 mellette ellene tartózkodás. Gyorsan ellenőrizzük. Gyorsan, 146-os. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Meglepő. 73 mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 147 mellette. Ellene. Elutasítottuk. Nem, ellenőrizzük. Rendben. 147-est ellenőrizzük. elfogadtuk. 74 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 75 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 179 mellette ellene tartózkodás. 76-os, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 77 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 78 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 79 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 149 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 180-as, nem, a 149-est ellenőrizzük, rendben. Megnyitottam, lezártam a szavazást, elutasítottuk egy szavazattal. 180 ellene tartózkodás elfogadtuk. 80-as szobali módosító az előadótól valaki ellenzi a módosítót? Sikierski ellenzi. Akkor módosító nélkül szavazzunk róla, a 80-asról. 80-as módosító nélkül mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 152 mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük. A 153-asról szervezünk mellette. Ellene tartózkodás. Hella ellenőrizte, és azt mondta, hogy a 100 75-öst nem fogadtuk el. A fő gond az volt, hogy nem volt egyértelmű a teremben, hogy a 152-essel mi történt? Én úgy értettem, hogy ellenőrzést kért a 152-esre. Itt ebbe belekezdtünk, és utána ott valami hiba csúszott be a dolgokba. Jó, akkor 152-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítottuk. Most tehát a 153-asról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 81 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, F kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ellenőrizzük az F kompromisszumot. Nem, még egyszer kérem, tehát F kompromisszumról szavazunk. Az F kompromisszumról tudunk még egyszer szavazni? Ki van mellette, ellene? Tartózkodás elutasítottuk. Tehát a kompromisszumot elutasítottuk. Most a bizottságunk történetében először egy kompromisszumot. Az F kompromisszumot elutasítottuk. Akkor most mindenről szavazunk. 82-es. 82-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 181-es, megszavazzuk. Mellette, ellene elutasítottuk, ha jól láttam. Akkor most 83-as mellette, ellene, 83-as mellette, ellene, 83-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 182 mellette, ellene, tartózkodás, el, elfogadtuk, 154 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 84 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 85 mellette, 84-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 85 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 155 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 156 mellette, ellene ellenőrizzük a 156-ost. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 86-os mellette, 86 mellette, ellene, azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Ellenőrizzük. Ha megnézik saját magukat, láthatják, hogy nem szavaznak. 86-os, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 24-20 ellenében. 157 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, jönnek a mellékletek, akkor a preambulum pontokhoz jutottunk, egyes, egyes módosító, preambulum pontok, egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 158 mellette, nem, ezt ellenőrizzük, mert nem fogadtuk el. Nem, tehát erről nem szavazunk. Jön a kettes, kettes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, hármas mellette, hármas mellette, ellene tartózkodás elutasítva, négyes részenként szavazunk első részről, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene ellenőrizzük a második részt, Megnyitom a szavazást. Elutasítottuk. 87-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 88 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 5-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, e kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Oka fogyott. 89 mellette, ö, bocsánat, 91-es mellette, Oka fogyott, mert a 164-est nem fogadtuk el. A 159-es oka fogyott, hogyha a 164-est nem fogadtuk el. Mivel nem fogadtuk el, ezért oka fogyott. Szerintem ugyanaz a listánk. 91 mellette. Tisztelt kollégák, 91-esről szavazunk. Mellette az e-kompromisszum alatt. 21-es preambulum pont. A fő probléma a 21-es preambulumponttal kapcsolatban, ennek a címe 93-94 a 21-es, a 91-es, 92-esnél itt egy nyomdahiba van a titkárság részéről, Többször megpróbáltuk már kijavítani, talán az utolsó listában kijavították, de az előzőkben nem, és ez a fő probléma. Ha Konstancének 93-94 van, itt valójában 91-92-es kellene, hogy álljon, akkor 91-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 92 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 160 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 7-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 93 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 8-as, részenként első részről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második részről mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 94 mellette ellene tartózkodás elutasít, elfogadtuk, 95 mellette, el, mellette ellene tartózkodás, azt hiszem, hogy elutasítottuk. 96 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 97 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 98 mellette, 98 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 99 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 162 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Százas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tizenegy mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenkettő mellette ellene ellenőrizzük a tizenkettest. 12-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 10. A 101-es jön, itt szóbeli módosító van. Bárki ellenzi a szóbeli módosítót? A 13-as? Nem szavaztunk a 13-asról. Megpróbálom a 13-as mindig elkerülni. No de, ha gondolják, akkor jó, legyen, szavazzunk a 13-asról. Legalább akkor szavazzuk meg. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ezért próbáltam én ezt elkerülni. 13-ast ellenőrizzük akkor. Elutasítottuk. 101. Van egy szóbeli módosító. Bárki ellenzi a szóbeli módosítót? Nem akkor módosítva 101-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es okafogyott, 15-ösről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, végül az egész jelentésről elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nagy többséggel 40, 3 ellenszavazattal. Gratulálunk. Jön a második szavazólista. Manescu? I can, I can, I can use whatever you give me. I hope you have the list. Remélem, ugyanaz a listájuk van. Megkezdhetjük a szavazást. A közbeszerzésről van szó. Kérem gyorsan. 77-es módosító támogatja, a tartozás elutasítva. 78-as támogatja tartozkodás elutasítva. 79-es és 80-as mellette ellene tartozkodás el, elfogadva. 81-es ellenszavazat elfogadva. 82-es támogatja ellene tartozkodás elfogadva. 6-os nem. Mi az? Ja, hogy ellenőrizzük. Akkor ne azt mondja, hogy nem, hanem azt, hogy cseh. A 82-est ellenőrizzük. Megnyitom, vagy lezárom a szavazást. Elfogadták. Hatos. Támogatja. Ellen elfogadva. 83-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es. Támogatja tartózkodás elfogadva. A 8-as támogatja, 8-as támogatja, ellene tartózkodás elfogadva, 9-es, mellett ellene tartózkodás elfogadva. 10-es, támogatja ellene tartózkodás elfogadva, 11-es, támogatja ellene tartózkodás elfogadva. 3-as kompromisszumos, támogatja ellene elfogadva. 86-os, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 87-es, el, elfogadva, 88-as, mellette, mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 89-es támogatja, ellene tartózkodás elutasítva. 90-es mellette ellenőrizzük a 89-est. Lezárom a szavazást. Elutasítva kis különbséggel, de elutasítottuk. 90-esről még nem szavaztunk. Támogatja jelenleg tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Oka fogyott, álltak a következő. Micsoda öröm. A négyes kompromisszumos, a négyes kompromisszumos a következő, amiről szavazhatunk. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Na. 16-os a következő, mellette ellene tartózkodás elfogad. 5-ös kompromisszumos ellene tartózkodás elfogad. 114-es, mellette ellene tartózkodás elfogad. 18-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es, ellene elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es mellette ellen, tehát mellette ki van ellene tartózkodás elfogadva. 116-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es elfogadva 23-as. 23-as, 28-as blokkban, nem, 23-as, csak a 23-as ellene tartózkodás elfogadva, 24-es, ellene tartózkodás elfogadva, 25-ös, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 26-os, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27-es, mellette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 Hatos kompromisszumos, igen. Mellette a tartózkodás, elfogad. 35-ös. Mellette ellene tartózkodás, szerintem elfogadták. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 127-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 128-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 37-es mellette ellene tartózkodás, 7-es kompromisszumos támogatja, ellene tartózkodás elfogadó. 136-os, 160. A 25-ös nem fogadtuk el. Tehát szavazni kell a 136-osról. 136-os, tehát ellen, ellene tartózkodás elfogadva. 137-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 138 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as kompromisszumos támogatja, ellene tartózkodás elfogadva, 41-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva, es mellette ellen tartózkodás elfogadva, 144-es, mellette tartózkodás elfogadva, 145-ös támogatja ellene tartózkodás elfogadva, 146-os támogatja ellene tartózkodás elfogadva, 42-es támogatja ellene tartózkodás elfogadva, 43-as ellenszavazat tartózkodás elfogadva, 9-es kompromisszumos támogatja ellene. Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizhetjük is. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 148, nem móka fogyott. Nem szavazunk. Bocsán. 44-es következik. Támogatja? Ellenszavazat tartózkodás. Szerintem elfogadtuk. Ellenőrizzük akkor, jó? Lezárom. Még nem. 23 elfogadással elfogadtuk, aztán a 147-es sokkal fogyott. 147-es támogatja, most szavazunk. Azt hiszem ugyanaz a többség, tehát a 147-es. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Szavazzanak. Meg kell ismételni. Valami nem... 147-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. De ö, olyan lassan nem szavaznak. Olyan lassan megy. Mindjárt lezárjuk, lezárjuk a szavazást. Elutasítottuk. Jó. 149-esről szavazunk, mondja Karla, 149-es támogatja, ellene tartózkodás elutasítva 150-es, mellett ellene tartózkodás elutasítva 151-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es kompromisszumos támogatja, ellene tartózkodás elfogadva, 154-es elfogadtuk, aztán 158-as mellette, 158-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 159-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 160-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 161-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 163-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 164-165 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 167-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva 168-as, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 170-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 171-es mellette ellene ezt ellenőrizzük, most nem vagyok egészen biztos, 171-es. Meg ellenőrizni tudjuk a 171-est? Megnyitom a szavazást. Elnézést. Lambert hogyan szavazott? Elutasítva. 172-173-as együtt, ki támogatja, ellenszavazat, tartózkodás szerintem elutasítva. 46-os, ki támogatja, ellene, tartózkodás elfogadva. 174-175 támogatja, ellene tartózkodás elutasítva. 47-es támogatja a tartózkodás elfogadva. 176-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 48-as, 48-as, támogatja ellene tartózkodás elutasítva. 177-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 178-179-es támogatja, ellene tartózkodás elfogadva 180-181 támogatja, ellene tartózkodás elfogadva. 182-183 támogatja, ellene tartózkodás elfogadva. 184-185 támogatja, szavazat tartózkodás elfogad, 186-187-es támogatja, ellene tartózkodás elfogadva, 49-es ellene elfogadva, 188 támogatja ellene tartózkodás elfogad, 189-es támogatja ellene tartózkodás elfogad, 190-es mellett ellene tartózkodás elfogad, 191-192 kitámogatja, szavazott tartózkodás elutasítva. 50-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 51-es elfogadva, 52-es elfogadva, 53-as ellenszerzett tartózkodás elfogadva, okkal fogyott a következő 54-es, ellen elfogadva, 55-ös, elfogadva 56-os, mellette ellene tartózkodás elfogadva 194, mellette ellene tartózkodás elfogadva akkor a 58-as következik, a preambulum bekezdések, 58-as tehát. Na, elfogadtuk. Egyes kompromisszumos, elfogadva. 61-es, mellette ellene. Azt hiszem elfogadtuk. 62-es, mellette ellen tartózkodás elfogadva 63-as, mellette ellen tartózkodás elfogadva 64-es, mellette ellen tartózkodás elfogadva 65-ös, ellen tartózkodás elfogadva 66-os támogatja, ellen tartózkodás elfogad, kettes kompromisszumos támogatja, ellen elfogadva. A 44-es nem fogadtuk el, akkor ez okafogyottá válik. Elfogadtuk. Elfogadtuk. Karla azt mondja, hogy mivel elfogadtuk a 44-est, most nem módosíthatunk. Vagy szavazunk módosítás nélkül a hármasnál. Tehát módosítás nélküli. Szóbeli módosítás nélküli. Mivel a szavazás úgy alakult, ugye a 44-est elfogadtuk, a 44-es módosítót, ezért a szóbeli módosítóról nem tudunk szavazni, csak a módosítás nélküli. Jó, elfogadtuk. akkor ellenőrizni kell valamit. We, we just check. Amendment 3 was adopted. Okay. So it falls. So we go to 69. 69-es, ki támogatja, ellenszert tartózkodás elfogadva. 71-es, támogatja, ellene tartózkodás elutasítva, 72-es, ellenszavazott tartózkodás elfogadva, 73-as, támogatja ellene, elfogadva 74-es, elfogadva 4-est mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk. 75-ös mellette ellene tartózkodás, elfogadva 5-ös mellette ellene tartózkodás, elfogadva. 76-os mellette ellene tartózkodás, elfogadva. Akkor most a egész véleményről szavazunk, módosított formájában megnyitom a szavazást. Jó, akkor ez jó, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32-9 arány. course, of course the other. Dear colleagues, now, unfortunately... Kedves kollégák, sajnos, sajnos szünetet kell beiktatnunk, mert Barka miniszter úr itt várakozik. Tehát délután fél ötkor a Koterrel való találkozás után szavazunk. Egyszerű szavazás, de sokat kell szavazni, tehát fél ötkor szavazunk, és most pedig kérem Barka minisztert,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 Dear colleagues, I would like to start the meeting, so of... Kedves kollégák, megkezdjük az ülést. Kérem a kollégákat, akik akik eh, ki akarnak menni, hogy menjenek ki. Aki viszont itt marad, maradjon itt. Üdvözlöm körünkben Fabrizio Bárkát. Az elmúlt három évben eh, gyakran jött hozzánk, és eh, Köszönjük szépen, hogy eljött most közénk, és beszámol arról, hogy Olaszországban hányadán áll a helyzet. A tárgyalások közepette vagyunk, és mindenfajta késlekedés nélkül megadom Bárka miniszternek a szót. Thank you very much. Thank you. Danuta is... Köszönöm szépen, köszönöm. Danuta, nagy öröm, hogy itt lehetek. A better spendingről, a jobb költekezésről akarok beszélni 2013 után, e, e, itt ezt angolul mondom, és utána pedig Olaszországról értelemszerűen olaszul fogok beszélni. Remélem, hogy mindent, azaz, hogy úgy tűnik, hogy mindent kikapcsoltam. Lássuk, a gombokat nyomogatva, mi történik. No? Yeah, okay. Um, the particular pleasure to be here is because uh, we are... Azért örülök nagyon, hogy itt lehetek, mert uh, nem csak a pénzeszközök elosztásáról uh, döntünk most, hanem arról is, hogy hogyan használjuk fel a pénzeszközöket. A better spending, a jobb uh, pénzfelhasználás elvére nagyon nagy szükség van, de persze minden szlogen előbb-utóbb elkopik, elhasználódik, kiürül, tehát fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mire is gondolunk. És az Európai Parlament az elkövetkező hetekben három szinten tehet ez így ennek érdekében valamit. Egyrészt a megállapodott szabályokat kell megvédeni, új szabályokat kell kialakítani, és ezeket az észrevételeket három szlájdra fogom osztani. A már megállapodottak megvédel, megvédése, ez a június 6-i általános tanácsülésen döntöttek szer, szellemében történik. Itt három dologról van szó. Egyrészt a programozás hatékonyságáról. A 87-es cégben jó megoldást találtunk. A 84-es cégben és így fontos, hogy olyan tevékenységet folytassunk, ahol, ahol nem csak szándékokat tüntetünk fel, hanem tevékenységeket, valamint a 87-es 87-es cikk az életminőség kérdését is megfontolásra teszi. Okay.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 hogy két jó dolgot kell itt üdvözölnünk, és egy ügy még problematikus. Fontos a hatékony koncentráció és a szubszidiaritás jó kiegyensúlyozása. Ezt elértük a 80%-ról, aztán 60%-ra való a csökkentésre az ISF tekintetében, ESF tekintetében négy prioritásban. Nem akarom ezt felvizezni, de úgy gondolom, hogy ez egy jó kompromisszum, hiszen nem mondja meg minden országnak, hogy mire koncentrálja forrásaikat, tehát szabadon dönthetnek a e kérdésben. Másodszorban jó megoldást sikerült találni a tekintetben, hogy világos üzenetet fogalmaztunk meg a double earmarking a kettős pántlikázás tekintetében. Miről van itt szó? Egyrészt, hogy az ESF és az e RDF um, minden forrását pántlikázzuk, és a 20%-os pántlikázás is megtörténik az ESF szociális inkluziót szolgáló pénzeszközeivel. Erre nagy szükség van most Európában. Ugyanakkor az önök megoldását támogatnám az elfogadottal szemben az RDF tekintetében, hiszen a jelenlegi uh, fázis uh, a szubszidiaritás phasing-é, injére koncentrál, míg én azt gondolom, hogy uh, az önök megoldása jobb, miszerint, hogy az országok választhatnak a négy közül. Minél inkább ebbe az irányba lépünk el, annál inkább a jobb egyensúlyt dolgozzuk ki. A kondicionalitások, ez az utolsó észrevétel, azt gondolom, hogy a legjobb kompromisszumot sikerült elérni az előfeltételek alapján, de úgy gondolom, hogy az arányosságot figyelembe kell venni. Az a kérdés, hogy megfelelő intézmények működnek-e vagy nem, nem segít annak az eldöntésében, hogy mennyi pénzt költünk el. Ha igen, ha ez alapján el lehet dönteni, akkor az előfeltételek tévesen kerültek meghatározásra. Tehát hagyjuk el az arányosságot. Ekképp fogalmazhatnék. A második terület, a, ahol a területek a szabályokat igazítani kell. Egyrészt ez a közös stratégiai keret. A tanácsal való tárgyalásban ennek a kérdésnek a körömény nyitva van. Úgy tűnik, hogy itt még jelentős megerősítésre van szükség. Nem teljesen világos, hogy a területi kohéziós stratégia mi, mi volna. Azaz, aggasztó az a helyzet egy kicsit. Úgy tűnik, hogy a kohéziós politika más célokat is szolgál. A második terület a partnerség. Az Európai Viselkedési Kódex elengedhetetlenül szükségessé vált. Egyrészt nagyobb konszenzust kell találnunk, másrészt a tudást is ki kell nyernünk. Az Európai Viselkedési Kódexnek biztosítania kell, hogy a projektek és a projektek részei úgy kerülnek megírásra, hogy figyelembe veszik a partnerek tudását. A performance framework, a performancia keret, erről már beszélgettem önökkel, nem akarok ebben elmélyedni. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi változat még mindig eh, előre mutató hatásokat tartalmaz, hiszen jelzi az adminisztrátoroknak, hogy a kimeneti cél, céljainkat csökkentjük. Végezetül az addicionalitásról is beszélni szeretnék. Nagyon fontos eredményeket értünk el Európában azáltal, hogy az addicionalitást egyszerűsítettük, és a stabilitás és növekedési paktumhoz kötöttük. Ugyanazokat az intézkedéseket alkalmazzuk, és világosra tettük azon feltételeket, melyekkel a politikusoknak együtt kell élniük. És aztán van még két szabály, amelyet még nem sikerült elfogadni. Egyrészt a magas szintű politikai vitáról és áttekintésről szóló szabály. A tavaszi európai csúcs öm, lenne az a közeg, ahol az új kohéziós politikáról szóló megállapodást meg lehet kötni. Még nem érett meg a megállapodás, de előadás a második részében próbálom majd megmutatni, felmutatni, megértetni önökkel, hogy az a tény, hogy az október 26-án jön létre az euró csúcs, az eurós csúcs, ez egy nagyon fontos politikai üzenetet jelent az olasz kohéziós politika számára Európából. Végezetül pedig a nyílt kohézió kérdését is még ki kell dolgozni, új szabályokat kell erre kidolgozni. Van egy szöveg, amely az általános ügyek tanácsa napi rendjére kerül október 16-án, amely az egyes vagy az ötös kommunikációról szóló cikkek módosítására tör. Azt hiszem, hogy ez egy jó irány. Nem értük még el a megállapodást, de jó irányban haladunk. Egy olyan monitoring rendszer kiépítésére tett javaslattal, amely amely minden állampolgár számára átláthatóbbá teszi a rendszert, és ez Olaszország számára is nagyon fontos. Amikor legutóbb itt jártam az önök meghívására, arról beszéltem, hogy mi a tervünk, most pedig elmondom, hogy mit tettünk most, és olaszra váltok. A recovery plan, az olasz recovery plan, plan jelentős erőfeszítéseket jelenít meg a kormány által tett lépések tekintetében. Nem szabad, hogy meglepje önöket, hogyha erre a grafikonra néznek, hogy nem volt mindig igaz, hogy Olaszország volt a legrosszabb költekező az egész európai összehasonlításában. A piros gráf a kiadások arányát mutatja, e, a kék pedig a 2007-2013-as programidőszakra vetítész ki. 2011. decemberében 40%-át értük el 7 évvel korábbinak. Ez nagyon fontos. 2007-2013-ban, tehát anomális helyzet, nem normális helyzet jött létre Olaszországban. Ebben az egész időszakban nem voltunk megfelelően szabálytartóak. Mit történt tehát? A kormány, az előző kormány és a mostani kormány reagált erre a Um, helyzetre, és október 26-án Berlusconi miniszterelnök az Euro Summit uh, ton vette részt, és bemutatta azt a tervet, amelyel, illetve az én előnyöm is ott volt, azt az action plan azt az akciótervet, amely ezekből az elemekből állt. Megerősített együttműködés az Európai Bizottsággal, azaz tehát az interakció időjét rövidíteni kellett, megerősítettük a szektorális igazgatóságok jelenlétét a deskben, Azután a bizottsággal egy task force-ot állítottunk fel a két legproblematikusabb déli régió számára. Ezután nemzeti céleket eh, határoztunk meg, amelyek az N plus 2 céllel összeegyeztetve dolgoztak. Ezután lépésről lépésre csökkentettük a társfinanszírozást, amely végezetül 5 milliárdos, 8 milliárdos csökkentést jelent, tehát három lépésben jártunk el. Persze Olaszország, a kérdés az, hogy Olaszország gyengíti a közösségi politikát. Nem, két oknál fogva. Egyrészt Olaszország egy olyan ország, ahol a finanszírozás a legmagasabb szintet éri el egész Európában. 53%-ra tehető ez a közösségi és a nemzeti kiadások aránya. Az áll átlag 31%, Németországban pedig 40% az. Tehát a kofinanszírozás csökkentésével 53-ról 47%-ra csökkentjük a saját részünket, Azaz még mindig a legmagasabb szinten állunk Európában. Másodszorban a 8 milliárdot, bár az olasz költségvetés nehéz helyzetben volt, ezeket a 8 milliárdot nem neutralizáltuk, hanem beruházásokra fordítottuk. Az Európai Bizottsággal együtt kidolgozott akcióterv szellemében, tehát egyetlen eurót sem vontunk ki a fejlesztés területéről. Ezek a for, forrásokat reprogramoztuk, újra programoztuk, új prioritásokat dolgoztunk, és az utolsó részlet pedig az, hogy ezen beavatkozástól, vagy action plan-től, amely a 8 milliárdot ért el, ezzel segítségével um, a, a tematikus koncentráció, az eredményekre való foci, fokalizáció és az open data, a nyitott adatok céljainak, ezek OECD adatok is jobban megfeleltünk. Lássuk az operacionális program végrehajtását. Ezek a normális programok, tehát nem az akcióterv keretében vége, végrehajtott programot, lát, láthatják Olaszország gyenge teljesítményét 2011 decemberében, ugyanakkor meg lehet állapítani azt is, Itt láthatjuk az utolsó csillagot 2011. decemberében, és magáért beszél ez a grafikom. Az októberi és a márciusi anyagok azok a célok, amelyeket bevezettünk, hogy a nemzeti szankciókat elkerüljük, illetve motiváljuk a rendszert. Láthatjuk, hogy egyből laposabbá vált a zöld vonal, amely a májusi célokat elérte, és azt reméljük, hogy az októberi célt ez az, a, ez az a kis csillag, el fogjuk tudni érni októberre. Ez bizony egy nagyon fárasztó feladat volt, melyet végre kellett hajtanunk. Még valamit az akciótervről, a 8 milliárdról, bocsánat, 9,4 milliárd eh, euróról volt szó az akciótervben. Itt láthatjuk a prioritásokat. A fiatalokra nagyon sokat fordítottunk, ahogyan a joggal e, hívta fel erre az Európai Bizottság és a tanács a figyelünket. Tehát az oktatás, a szociális inklúzió, az e, és más a fiatalokkal foglalkozó beavatkozásokra fordítottuk ezeket a pénzeket, de ugyanakkor az alapszolgáltatások és az igazságszolgáltatás tempójának felgyorsítására is fordítottunk forrásokat, ezen felül pedig a vasút támogatására, a digitális ágendára, a digitális menetrendre, valamint a KKV-k versenyképességének megteremtésére, és a Smart Cities programra is fordítottunk sokat, hiszen ezzel a 2014-2020-as Smart Specialization programból program céljait előlegeztük meg. A meglévő projektek megerősítése részével voltak éppen arra gondoltunk, hogy megmentsünk egy-két projektet, amelyek amiket nem tudtunk volna kellőképpen finanszírozni és ilyen módon befejezni. Voltak éppen a végére értem előadásomnak, még néhány eredményről szeretnék beszámolni. Az education, um, vagy az oktatás program 70%-ot eh, tesz ki a program a költségvetésből. Ez múlt év szeptemberétől fut, és ahogy mondtam, 70%-át 70 a forrásoknak már el is költöttük. Ezt a programot, ezen felül pedig a hátrányos helyzetű és nagyon hátrányos helyzetű munkavállalók számára így egy adókedvezményt vezettünk be. Nagy volt az érdeklődés a kiírás során, és 13 millió eurót fordítottunk erre. Igazságszolgáltatás. A program most kezd, most indult útjára 5 nappal ezelőtt, és a célja az, hogy a számítástechnikát bevezessük az, Európa, az olasz igazságszolgáltatás rendszerébe. Dél-Olaszországban négy-ötször tovább tart egy eljárás, mint Észak-Olaszországban. Ezzel tenni kell valamit. A fiatalok sok egyéni projekt van, amely a különböző igényekre, a messengerek, az üzenet közvetítők igényeire válaszol. Digitális menetrend, ezt el tudják olvasni, itt a programokat vagy már elfogadtuk, vagy pedig éppen most fogadja el Brüsszel, vasút. Itt egy új beavatkozást tervezünk, Olaszország nehezen indít útjára nagy projekteket, hiszen az egyes intézmények nem jól működnek együtt, éppen ezért egy új, a Nápoly-Bári vasútvonal tekintetében egy új szerződési rendszert tervezünk elő, a gépipar 50%-a ide koncentrálódik, és 50, 80%-a 30 80, 80 percet csökkentjük 3 óra 30-ra a kapcsolatot. Ezen felül pedig hán biztos a KKV-k versenyképességéről is, nem, hán biztos a munkálatokat is meglátogatja januárban. És ezzel most visszaváltok angolra. Olaszország recovery tervét a nyitottság határozza meg, és egy mai sajtótájékoztató jelentem majd be, azon weboldal megindítását, amelyet egy másodperc múlva talán látni is tudunk, így van, itt van, és ez az Európai Unió által finanszírozott minden projektet tartalmazza. 400 ezer projektről van szó, 14 milliárd eurós európai pénz és 16 milliárd eurós nemzeti kofinanszírozás áll -e mögött. És itt a nemzeti, a eh, hazai regionális politikai projekteket is láthatjuk. Például ez itt a nápoi projekt, a nápoi uh, eh, metró projektje, ez biztos jól működik, de sok száz projekt is van, amely nem olyan jól működik, de láthatjuk azokat is a weboldalon, ahol még nem költöttünk el pénzt, vagy nem elég pénzt költöttünk el. Három havonta updatolják, frissítik ezt a dokumentumot, és minden állampolgár hozzáfér, minden egyetem, minden diák hozzáfér ezekhez az adatokhoz, megnézhetik az adatokat, megnézhetik, hogy mondjuk a jobboldali polgármesterek jobban teljesítenek-e, mint a baloldali polgármesterek. Összességében tehát azt lehet tenni, amit akarunk, um, és um, 13 ezer page view-t lehet lehívni, és azt kell, hogy mondjam, igen komoly közigazgatási hatása volt ennek közigazgatási barátaim Olaszországban hirtelen rájöttek, hogy ez a munka, hogy a monitorozási rendszerbe beadják az adatokat, ezt 14 ezer ember figyeli, és hirtelen a monitorozási rendszer, a felügyeleti rendszer igencsak javulni kezdett. Elnök, köszönöm szépen. Barka miniszter úr, Jan Olbricht kért először szót. Kollégák, hogyha szeretnének hozzászólni, kérem jelezzék ezt készfeltartással. Köszönöm szépen, miniszter úr! A megjegyzésemet két részre osztanám. Először is az első a rendszerre vonatkozik, a másik pedig Olaszországra. Ami a rendszert illeti. Szembetűnő, nem csak az ön beszédéből, hanem általában, hogy ez a rendszer a koncentrációra alapul, az ezzel kapcsolatos megközelítés egyértelmű. A kérdés az, hogy hogyan lehet ezt a tematikus koncentrációt létrehozni, és közben rugalmasabbá tenni a rendszert a szubszidiaritás szempontjából, és kevésbé rugalmassá a koncentráció szempontjából. De úgy hallottuk, hogy a tanács is úgy értelmezi, hogy megpróbáljuk az a Managing authority kötelezni arra, hogy a tagállamokra koncentrálják ezt, de nagyobb mozgásteret próbálnak kialakítani. Valami viszont nem egyértelmű, és szeretném ezt pontosítani. Az ISF az elmúlt négy tematikus célkitűzésben mire koncentrált, és mire koncentrált a másik. Hát összesen mind a 11-re koncentráltak. Ez az ugye, ez a kettős earmarking vagy pentlikázás kérdése. Nos, ami pedig az ISF-et illeti, itt a szabályozás felépítéséről van kérdés. A bizottság különböző felépési típusokat javasol, de megvannak a beruházás alapú fellépési típusok, és nem lehet ezt kétszer megjelentetni az anyagban. Tehát ennek az a következménye, hogyha a prioritásokban megvannak az akciótípusok, akkor a CSF-fel kapcsolatban másként kell lesz meghatározni. A kérdés az, hogy mi legyen ez stratégia, vagy a stratégia az legyen, hogy az alapokat összevonjuk. Ez az úgynevezett exit stratégia, hogy a CSF anyag a különböző alapok összevonásáról szóljon. De ez messze nem felel meg az eredeti anyagnak. De a bizottságnak igaza van, a kezdetektől azt mondja, hogy ez nem rendelet részét kell, hogy képezni, képezze, hanem egy delegált aktusét. Nem lehet ez rendelet. De ez egy a fellépési típusokhoz kapcsolódó probléma. A kérdésem Olaszországgal kapcsolatban a következő. Be kell, hogy valljam, hogy nem értek a számokhoz a társfinanszírozás területén, de mi áll a különbségek mögött a nemzeti társfinanszírozási arányok között, hiszen megvannak a szabályok, a szabályokat kellene beter, betartani. De itt tényleg ez az én ismerethiányom, vagy tudáshiányom, kérem magyarázza el, hogy miért van az, hogy Olaszországban nagyobb a nemzeti társfinanszírozás, mint más tagállamokban? Köszönöm. Angura Kiszúr. Köszönöm szépen. Két-három megjegyzést szeretnék én is tenni. Miniszter úr, a mi országunkhoz hasonlóan az önöké is időközben egy hosszabb gazdasági válságban van, főleg Dél-Olaszországról mondható ezzel, és az eurozónára is egy veszély leselkedik, és a következő két-három évben nyilván fennmarad a válsághelyzet. Most itt szerepel a kohéziós alapnál egy új programozási időszak, és nem látjuk a jövőit. Most egy néhány dolgot elmondott ön is ezzel kapcsolatban. Az a benyomás alakult ki bennem, hogy a pénzek legnagyobb része az alapból arra fókuszál, hogy olyan intézkedéseket hozzanak, amelyek az válság által érintetteket segítik, tehát a fiatalokat, a munkanélkülieket, és így olyan fejlődés indulhat be az iparban, de más ágazatokban is, amelyre, amely pozitív. Görögország és Olaszország esetében igazából nem értem hogy mire gondolt. Ön azt mondta, hogy itt van a CSF, ami a közös stratégiai keretet jelenti, hogy ezek nem tisztázott dolgok, nem véglegesen tisztázott dolgok, és nem látjuk még pontosan, hogyan alakul ez. Ha viszont utána olvasok a dokumentumokban, akkor a közös stratégiai keretet az Európa 2020-as stratégia alkotja, ezek után viszont, ha ezt folyamatosan követjük, következetesen követjük, akkor még nagyobb lesz a különbség, mondjuk Görögország esetében, Olaszország esetében, nem tudom százszerzalékkal mondani, de a Görögországnál biztos ez lesz, ha ez így marad. Minden esetre a következőt kérdezném még a végén. Talán hozzá tud szólni az Európa 2020-as témához. Hogyan lehet ezt a gyakorlatba átültetni, amilyen célok ott szerepelnek? És milyen irányba mozognak majd a közösségi támogatások a miniszter úr elképzelése szerint? Minden pénzből egy eurót elköltenek, abból 95 visszamegy Németországba vagyis hát mit eh, lennének elvárásaink is Olaszországnál, Hogy hogyan látják ezt az arányt? Köszönöm. Köszönjük, hogy eljött hozzánk, miniszter úr. Lenne néhány kérdésem, és ezt a két eh, keretet szeretném én is továbbvinni, amiről ön beszélt. Ami a költségek eh, tehát illeti és ennek a javítását. Van néhány dolog, amit szeretnék tisztázni. Különösen, ami az ex ante feltételeket, illetve a kondicionalitást illeti. Előfeltételekről beszélünk, amelyeket meghatároznak, és amelyekkel a beruházásokat lehet orientálni. Ezek olyan előfeltételek, amelyek minden országra vonatkoznak és standardizálva vannak, egységesítve vannak. Nos, E tekintetben én módosítókat nyújtottam be a szakbizottság munkájában, amelyeknek célja az volt, hogy a, egy olyan elszámolást vezessünk be, amely minden egyes ország kohéziós politikájának feltételeit figyelembe veszi. Ezzel voltak éppen tehát a ko- kohéziós politika ellentmondásait a gyakorlathoz akarjuk igazítani, hiszen hogyha a különböző szabályok nem veszik figyelembe a különböző kiindulási állapotokat. Kérdezem öntől, hogy egyetérte a modulációnak ezen elvével, amelyre azért van szükség, hogy a következő program időszakban is megfelelős ilyen működjön a kohéziós politika. Ami pedig a keretet illeti, az olasz kollégákkal um, együtt uh, módosítókat nyújtottunk be ezzel kapcsolatban, amely a bürokratikus problémára keres megoldást. Hiszen um, van egy olyan um, módosító, amely voltak éppen a megosztás elvét akarja követni úgy, hogy ha valaki hibázik, akkor ne akkor fizessen is, de persze, hogyha a terület vagy a régió elkövet egy hibát, akkor neki kell fizetni, de összességében egy olyan tanító szándék vezetett bennünket a módosítók megírásakor, amelynek segítségével a hiba százalékot csökkenteni lehet a 20-as cikk tekintetében. Nos, a, a szavazás során pedig felszólaltam az ülésteremben, a kompromisszumot úgy fogadták el, mintha az egyik meg a másik azonos volna. Tehát a performance framework tekintetében nem sikerült elérnünk ezt a célt, és el akartam ezt önnek magyarázni, hogy miért fordítottuk meg ezt a politikai kötelezettségvállalást a bürokratikus hibák tekintetében. Ami pedig a kondicionalitást illeti, arról beszél, hogy nincsen szükség semmifajta derogációra, eltérésre. Nem világos számomra ez az üzenet. Mit akar ezzel közvetíteni? különös tekintettel arra, hogy Olbricht kollega kérdését is hallgattuk. Tehát kérem, hogy tisztázza számomra az addicionalitás kérdését. Nem értettem, hogyha összehasonlítjuk Olaszország és a többi ország kiegészítő finanszírozását, akkor milyen eredményre jutunk. Azután észrevételével kapcsolatban kicsikét csodálkozom, hiszem hogyha megtörténteket, az előző kormányt, a Berlusconi kormány által tetteket felsoroljuk, és a megerősített együttműködés hipotézisára figyelünk, akkor egy olyan tervet kell látnunk, amely koncentrált akciókat irányoz elő, és ezt egyezteti az Európai Bizottsággal. Hogyha tehát az adatokat értelmezzük, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan célok, amelyeket májusra el kellett volna érni. Csupán utalok arra, amit a La Stampa, amit a, a folyóiratokban, a napi sajtóban olvastam, és itt azt olvastam, hogy a miniszter nem elégedett az eredményekkel, eredményekkel a célokat nem értük el, és nem csak a déli régiókban nem értük el, hanem a nemzeti instrumentumok sem érték el a céljaikat. Tehát örülnék neki, hogyha tisztázna számomra, hogy a sajtóban megjelent nyilván <clears throat> kijelentések és az itt most megtett kijelentések között mi a különbség, hiszen azt mondta, hogy az októberi és a decemberi célokat el fogjuk érni. Tehát szeretném tudni, hogy a déli régiókban reális ez, különösen Kampánia tartományban, hiszen ön volt Kampánia régió elnöke korábban, miközben a régió mostani elnöke azt mondja, hogy semmiképpen nem sikerül elérni a kitűzött célokat. Az elnök közbevág, be, tudj, be tudná fejezni képviselőország? Igen, az utolsó kérdésre térek rá. Ez egy kumulatív kérdés. Beszélt a nemzeti tervről, amely újra programozza a források felhasználását, és a fiatalokra és más fontos politikai célokra irányozza pénzeszközöket. Kérem, hogy tisztázzon egy-két specifikus adakutot. Miben áll majd ez a beavatkozás, például a digitális menetrend területén? És ugyanezt a kérdést szeretném feltenni a fiatalokra vonatkozó támogatási politikák tekintetében, valamint az akcióterv, az action plan um, célkitűzéseire vonatkozóan, hiszen mindaz, amit látok, nem mond ellent a tematikus koncentrációnak, illetve az új menetrend célkitűzéseinek. Nem mond ez ellent ez a kérdésem. Még négyen szeretnének hozzászólni és kérdést feltenni, úgyhogy eh, egy percet tudok mindenkinek adni, különben nem tudjuk meghallgatni a válaszokat. 15 perc múlva vége az ülésnek. Tehát egyébként nem tudjuk a miniszter úr válaszait meghallgatni, ezért kérem a kollégák attól, hogy tényleg egy percben tegyék fel a kérdéseiket. Azt hiszem, hogy szükség lenne egy külön szemináriumra Olaszországgal kapcsolatban, de most erre nincsen idő. UGS, Caronna, Goin és De Angelis kollégák. Egy-egy percben. Grazie, Presidente. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Mazzoni asszony felszólalásában utalt az adatok különbözőségére a minisztérium honlapján, illetve az itt látott adatok kapján. Ezután a felszólalás után csak egy kérdésre koncentrálok. Egy percig fog ez tartani, és három dolgot szeretnék mondani. Egy elismerés, egy kritika és egy, egy tisztázó kérdés. Gratulálni szeretnék eh, a kompetenciájához, az ön elődjével összehasonlítva valóban egy igazi szakértő eh, van a minisztérium kormánykerekénél, és ezt öröm látnom. Kevésbé örömteli, és ez a kritikám, a következő. A parlament egy-két kérdésben kifejezte a véleményét, például az együttdöntés jogköre tekintetében. És vannak olyan szempontok, amelyek nem a szakbizottság döntése alapján kerülnek eldöntésre, például a régiók három kategóriára való felosztása van. Tudom, hogy ön a köztes kategóriát meg szeretné szüntetni, hiszen ez, ez bünteti a régiókat, holott speciális igényeik vannak, mondjuk Szardíniát vagy Abruzzo régióját. Én magam is abruzzói vagyok. Éppen ezért tehát nagyon fontosnak tartom a régióra való koncentrálását Éppen ezért tehát kérem, hogy vegye figyelembe a parlament célkitűzéseit, és azt, hogy ezt a kategóriát szeretnénk megszüntetni. Kérdésem harmadik része egy tisztázó kérdés. Meg tudná mondani a pompei beavatkozás időpontját, tehát világos a földrengés válaszokat igényel azonnal, de úgy gondolom, hogy Pompei térségben is azonnali beavatkozásokra van szükség. Köszönöm. One minute, Mr. Caronna. Caronna úr, egy percben. Um, un minuto. Egy percben voltak éppen ezt szeretném kérdezni. Teljesen egyetértek azzal, hogy az új kormány nagyon értékes módon igyekszik ezzel a kérdéssel a kohézió és a pénzeszközök felhasználásával törődni. Nagy erőfeszítéseket tesznek, és ez ugyanakkor az elmúlt évek katasztrofális munkájának hiányosságaira is felhívja a figyelmet. Ugyanakkor Európa középpontjában vagyunk, az európai politika központjában vagyunk, és éppen ezért azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy még mélyrehatóbb munkára van szükség, és jobban meg kell érteni a célokat. Mindezt elmondva, és azt is elmondva, hogy öt, az elmúlt öt évben nem volt normális a helyzet, ahogy ön is mondta, anomália állt fenn. Azt szeretném kiemelni, hogy valóban az a fő kérdés, hogy hogyan tudjuk elérni a célokat a következő időben. És kérdezem, hogy milyen erőfeszítéseket akar az orosz kormány tenni, hogy a céljainkat elérjük. Például a helyhatóságokkal, a régiókkal, a városokkal való kommunikációt hogyan akarják módosítani a következő hét évben. Például a kormány támogatni fogja az autonómia ügyét a helyhatóságok számára, és megvitatja -e velük nem azt, ami történt, hanem ami az elkövetkező hét évben történni fog. Tehát arra volnék kíváncsi, hogy mi a kormány álláspontja a makrogazdasági helyzettel kapcsolatban. Azt szeretném kérdezni öntől, hogy 2013 végére a nemzeti részarány mekkora lesz. Thank you, Madam Irigoyen. Köszönöm, Irigoyen asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy percben, nagyon gyorsan tehát. Köszönök, köszönjük miniszter úrnak, hogy ezt a kiváló előadást megtartotta nekünk. Európa barát vagyok, déli országból, és azt gondolom el kell, hogy mondjam, hogy nagyra értékeltem az ön előadását, és, és ezt az átláthatóságot bizonyos országok alapjainak a felhasználásával kapcsolatban. Mint ön is tudja, az én országomban nagyon nehéz ezen információkat eljutatni a polgárokhoz. Hogyha azt szeretné, hogy a bizalmatlanság a polgárok részéről Európa felé ö, felszámolásra kerülne, akkor a kohéziós politikával kell foglalkozni, hiszen ez áll a polgárokhoz a legközelebb. Tehát a jövőben esedékes alapokkal kapcsolatban komoly költségvetésre van szükség, különösen a köztes régiók kapcsán, hiszen hogyha ezen régiókban nem lépünk előre, akkor bizony le fogunk maradni, és ez Olaszországra is igaz. Elnök, köszönöm, De Angelis úr, még egy utolsó percben. Köszönöm, elnök asszony. Miniszter úr, nagyon gyorsan. Ami az exante feltételességet illeti, egyetértek, de szeretném tudni, hogy mi a kormány álláspontja. Ami ezen kondicionalitást illeti, nem szabad, hogy ez túlságosan nagy teher legyen. Én tehát azt szeretném, hogyha bizonyos rugalmasságot lehetne alkalmazni. Második kérdés a kohéziós politikával kapcsolatban. Arról vitázunk, hogy milyen formát öltsön ez, de lehet, hogy bizonyos erőforrásokat megvonunk a legfejlettebb régióktól, és ez engem aggaszt. Válságban vagyunk, problémáink vannak, a legfejlettebb régiók a húzó erejei a gazdaság újraindításának és a beruházások szempontjából, a munkahelyteremtés szempontjából, a fejlesztés szempontjából. Tehát ezért én nagyon óvatosan járnék el. Következő pont a kultúra kérdése. Nagyon sokat foglalkoztunk ezzel, hiszen a kultúra, a kulturális örökség rendkívül fontosak, és rendkívül jó lehetőséget is nyújtanak Olaszországra, hogyha gondolunk, akkor láthatjuk, hogy ez a növekedés a munkahelyteremtés szempontjából milyen fontos terület. Sajnos gyakorlatilag semmit sem sikerült elérni ezzel kapcsolatban. Mi az olasz kormány álláspontja ezzel kapcsolatban? Az erőforrások felhasználásáról hogyan vélekedik, miért nem veszik figyelembe a kulturális örökséget? Utolsó kérdésem. Nagyra értékeltem az elmúlt hónapokban végzett munkát. Ön is mondta, hogy ez egy igen fáradtságos munka. Nézzük meg, hogy a költségeket hogyan költik el. Nem csak az adatokat és a számokat kell megnézni, hanem azt is, hogy mennyire jó minőségben használják fel ezen összegeket, hogy a kiválóságba, a termelésbe, a fejlesztésre és bizonyos régiók fejlesztésére használták-e fel. Itt konkrét régiókra gondolok. I don't follow the same scheme. Uh, I, I do agree. Ugyanezen felépítés alapján akkor próbálok válaszolni. Egyetértek, hogy ami az akciótípusok és a beruházási prioritások uh, kérdését illeti, ez egyfajta problémát jelent, igaza van, és nagyon örülök annak, hogy hogyan fejlődnek a dolgok. Ezen kérdés ellenére a koncentrációval kapcsolatban mi szerint többet vállaltak, mint amennyit felhasználtak, és a következő hetekben nagyon sokat kell tenni azért, hogy egyértelművé tegyük azt, hogy jobban tudjuk ezt a két részt kombinálni. Nagyobb legyen a választási lehetőség, és nagyobb legyen a koncentráció is, ez a kettő összeegyeztethető. anélkül, mint ahogy azt többször mondtuk, hogy kockáztatnánk, hogy régiókra ráerőltetnénk a régió számára nem megfelelő politikai választásokat. Ami azt illeti, hogy én mit értek az alatt, hogy nem szabad, hogy egy ilyen üres hely legyen ez a közös stratégiai keret. Egy másik kérdés Olaszországgal kapcsolatban az az, hogy Olaszország kapcsolatban lehet, hogy az akcióterv túlságosan tág. Hát nem, azt gondolom, hogy itt nem ugyanazon dolgokat szaporítjuk, nem nagyon sok iskolát vagy nagyon sok utat építünk. A koncentrációnak az a lényege, hogy legyen egy stratégiánk területi szinten. Az adott fellépést akár hét különböző fellépési tipológiába is be lehet sorolni. A kérdés az, hogy van-e stratégiánk, avagy sem. Mi úgy gondoljuk, hogy van ilyen. Erre most nincsen időm, de nagyon örülnék, hogyha az ön javaslatát komolyan vennénk, hiszen tényleg, hogyha van érdeklődés arra, hogy egy egész napot szálljunk erre a kérdésre, ez rendkívül jó lehetőség lenne számunkra, hiszen az akciótervet használjuk fel prototípusként a 2014-2020-as pénzügyi tervezetre. Tehát valóban van stratégiánk, de ezt most nem tudom kifejteni. Lenne egy példám. A szociális inkluzió önmagában semmit sem jelent, de nagyon egyértelműen tudjuk, és a célunkat e felé ö, mozdítottuk el, hogy mi is a célunk. Dél-Olaszországban egy elemzés szerint nincsen értelme annak, hogy további pénzt adjunk a vállalatok vagy személyek kezébe, hogyha nem hozzuk létre Dél-Olaszországban a, a polgári hovatartozás érzését, hogyha ez a szociális szerződés az állam és a polgárok között nem érvényes, és ezt megszegik, ahogy azt általában Európában minden máshol régióban teszik. Tehát Dél-Olaszországban újjá kell építeni ezt a társadalmi szerződést, különböző módon meg lehet ezt tenni, de a teljes válasz az pedig abban állna, hogy elmondjuk, hogy hogyan érjük el azt a célt, hogy mondjuk a gyermekgondozás kérdésén javítsunk. Attól, hogy létrehozunk egy iskolát vagy egy területi projektet, ahol az adott területben a szociális kirekesztéssel foglalkozunk, ez még nem válasz. Különböző beruházási típusoknak lehet stratégia a hátterében, avagy sem a közös stratégiai keret, egy keret Európa részéről, amely segít nekünk abban, hogy nem abban, hogy beskatujázzuk a fellépéseinket, hanem abban, hogy átgondoljuk, hogy van-e stratégia az eszközök mögött, és Ami pedig az ex-ante kondicionalitás előfeltételeit illeti, azt gondolom, hogy bizonyos esetekben Figyelembe kellene venniük, én szerintem a kiinduló pontot, más esetekben pedig nem. Vannak olyan feltételek, ahol, hogyha ezeknek nem felelnek meg, és ezt Dél-Olaszországban is láttuk, akkor nem kell a projekteket tovább finanszírozni. Vannak alapvető feltételek, amelyeknek, hogyha nem felelnek meg, például a hulladékkezelésben, Szicíliában, akkor egy centet se költsünk erre. Más töröleteken egyetértek önnel, hogy az egyes stratégiák az egyes régiókban más és mást kell, hogy jelentsenek. Tehát a válaszom az, hogy attól függ. a, én teljesen egyetértek azzal, amit a keretről mondott, és ami pedig az addicionalitást illeti. Van egy kockázat ezzel kapcsolatban a tanács szerint, mi szerint a köztes régiók kimaradnának az addicionalitásból. Én erre utaltam, és nem hiszem, hogy bármilyen mentességet kellene itt jóvá hagyni. Ami pedig a rendszerszerű problémákat illeti, mi Olaszország véleménye, Olasz... Mi Olaszország véleménye tehát erről nagyon egyszerű. Az, a transz, az által a, a köztes régiók megérdemlik a támogatást. Olaszország látja, hogy nagyon nagy igény van ezen saját forrásokra, és egész egyszerű banális oka van annak, hogy csökkenteni akarjuk a saját finanszírozást, hiszen nehéz helyzetben van a költségvetésünk. Tehát Olaszország ugyanezeket a célokat elérni. Hogyha ezek a köztes átalakuló régiók támogathatóak, akkor ez mindenki számára megnyugvást fog okozni. Aztán az Olaszországot érintő kérdések. A kofinanszírozásban való különbség onnan ered, hogy a minimális kofinanszírozást írják el az európai szabályok, és ezt a minimum részt jelentősen túllépte Olaszország. És most pedig felismerjük, hogy új kezdetre volt szükség, úgy, úgy, hogy az így kinyert pénzeszközöket az akciótervere fordítottuk, nem elnyeltük. Ami pedig a krízisre vonatkozó kérdést illeti, van még négy percem. Elnök asszony, három. Tehát a krízisre vonatkozó kérdés a következő. Igaza van. Olaszország szembenézett a krízissel, és döntéseket hozott erre vonatkozólag. Például szembenézett azzal a tézzel, hogy Dél-Olaszországban bezárnak az óvodák, és bezárnak a kórházak. Éppen ezért fontos, hogy a szolgáltatások struktúráját fenntartsuk. Ezek nem kiegészítő szolgáltatások, hanem alapvető szolgáltatások, amelyek egyébként a <clears throat> technológiára is kihatással vannak, például az idősek ellátása feltételez egy jó életmódot. Ezért tehát a régiók elnökeinek olyan kontraciklikus intézkedésekre teszünk javaslatot, például a de minimis beavatkozások a mini cégek számára, vagy pedig a megszűnő munkanélküli segély struktúra kiegészítése érdekében, vagy pedig a hátrányos helyzetű munkavállalók minimál bérének előirányozásával, ezekre is próbálunk közösségi forrásokat mobilizálni, felhasználni. Hogy elégedett a miniszter, vagy pedig elégedetlen az, eré, az eredményekkel, és hogy itt egy ellentmondást lát a képviselőasszony. Nos, hát a miniszter elégedetlen, hiszen a grafikon nem tudom, hogy látni tudjuk-e, de nem számít, hiszen a grafikon nagyon lapos. Nem egy nagyon szép grafikon az. És hát persze a miniszter konstatálja, hogy a cégek a célokat nem értük el. De ahhoz, a májusit elértük, de ahhoz, hogy az októberi cél, tehát ez 17 nap múlva elérjük, elérjük, az egy nagyon nagy eredmény lesz. Ezek a, ez a lépcsős dinamika azt mutatja, hogy nem jó a közigazgatás, az eszközök adminisztráció nem jó, és persze, hogy ezt nem teszi elégedetté a minisztert. De ugyanakkor az áll, annak köszönhetően, hogy kitűztük a célokat, azért elégedettek lehetünk, hogyha ezeket elérjük. És konstatálhatjuk, hogy a célokat elérjük, ez pedig elégedettségre ad okot. Ezzel magyarázható ez a két értékelési mód, de persze a múlt év eredményével semmiképpen sem lehetünk elégedettek. Aztán a Pompájére vonatkozó kérdés, és elnézést, hogy kihagytam valamit, tehát Pompájról elmondtam, hogy az első öt építkezést decemberben elkezdjük, illetve az első tendereket kiírjuk, és éppen ezért azt kívánom és azt remélem, hogy Pompejben az, a közösségi operatív programból látványos munkák kezdődnek meg, és ezek láthatóak is lesznek. De időre van szükségünk egész egyszerű oknál fogva, hiszen Pompej az dél olyan zónájában található, ahol a bűnözés nagyon elterjedt. És éppen ezért eh, célirányosnak és helyesnek tartottuk, hogy a tendereket, eh, és ezt Monti miniszterelnök írta elő, hogy a, a tendereket úgy írjuk ki, hogy egyetlen erő se kerüljön a bűnözők kezébe. Azután pedig eh, a 2014-es célok tekintetében. A hónap végére az olasz kormány egy dokumentumot fog elkészíteni, amelyet közvitára bocsát majd, és ez pedig az akcióterv eredményeire épít, és ez egy olyan dokumentum lesz, amely, mint minden országban nyitott lesz, és a vitára vár majd. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen szeretném elmondani a kollégáknak, hogy jen is emlékeztetett Hadzidekis úrnál arra, hogy ön is a tanács tagja, hát ön is miniszter úr a tanács tagja, tehát nagyon örülnénk annak, hogyha támogatná a mi álláspontunk bizonyos elemeit a tanácsülésein is, hiszen tárgyalások elős közepén vagyunk a trialógusban, és nagyon sok kérdés van, ahol alapvető nézeteltérések vannak. Úgy gondoljuk, hogy sok kérdésben kompromisszumot kell majd találni, amely az ön által is felvázolt irányba vihet el minket. Köszönöm még egyszer, miniszter úr, hogy eljött hozzánk. Minden jót kívánunk, reméljük, hogy pár hónap múlva megint eljön hozzánk, és a további előrelépésről fog beszámolni. Köszönöm. really